Ja, wir haben klar angesagt, erstmal herzlich willkommen wieder. Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Wir haben klar angekündigt, dass so ein Punkt. Köszönöm. Jó napot kívánok, három óra van. Azt mondtuk, hogy időben kezdünk, és elkezdünk is. 21-es napi rendi pont. Európai Tengerügyi és Halászati Alap Chris Davis az első. Very brief, just two points really. The first is... Uh, Köszönöm, rövid leszek. Két dolgot akarnék valójában csak mondani. Összességében az, hogy egyetértek a raportőr irányvonalával. Azt gondolom, hogy az 50-es módosítója egy érdekes vitát fog gerjeszteni, mert egy egész cikket ki akar törölni a bizottság javaslatából, amely a halak tárolásának költségéről szól, alapvetően itt ugye nem arról van szó, hogy a legális, legális fogásokkal van probléma, hanem a mellék termékekkel, a tévesen kifogott halakkal miért fizetnénk ezért külön pénzt. Tehát igazán itt arról van szó, hogy a pénzzel akarják megolajozni egy kicsit a dolgokat, és ezzel legyűrni az ellenkezést, de de lehet, hogy szükség van erre a politikai olajra, ha úgy tetszik. A másik dolog, amiről beszélnék, az a halászati bizottság és a környezetvédelmi bizottság közti potenciális ellentét. Nyilvánvalóan minden bizottság szeret pénzt költeni, és a halászati bizottság is szeret pénzt költeni. Alen Kadek a halászati bizottságban azt mondja, hogy ne csökkentsük a flotta modernizációs támogatásokat. Ő azt szeretné, hogy legyen pénz a üzemanyag szubvencióra is, hogyha túl magasak az üzemanyag árak, illetve a kikötő fejlesztésre is legyenek pénzek. Na most mindezek merőben ellentétesek azokkal az érvekkel, ami mondjuk ezekben, ebben a bizottságban fog elhangzani, és hát az ő bizottsága az ura ennek a témának, és ő a raportőr. Ennyi. Köszönjük, Krisz. Egy elég világos üzenetet küldtél, és bölcs is. Lynn meg Evan eh, van itt, aki eh, Linda Evan, aki Kriston helyett. Eh, és én valójában a halászati bizottságnak is vagyok a pottagja, Kriton is egyébként. Mindannyian mindannyian tudjuk, hogy a bizottságok vegyes társaságok néha meglepnek bennünket. Én, én azért, nekem vannak reményeim a halászati bizottsággal szemben. Egyetértek azzal, amit a raportőr mondott ma délelőtt, és amit Krisz mondott az imént, nem költhetünk közpénzt arra, hogy folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig folytatódtak. Ahogyha hajókra költünk, akkor csak olyan hajókra költsünk, amelyek nem fognak túlhalászni minden legyen alárendelve a halászat fenntarthatóságának, és a pénzek pedig attól függve, attól függően legyenek kiosztva, hogy feltételként flotta csökkentést írunk elő. Tehát itt egy feltételt kellene beilleszteni ebbe a dologba, és akkor most Krito jegyzeteit nézem, a halászati halászati védett területek kérdése, és ott ö, ö, megint csak ö, érdemes elgondolkozni azon, hogy külön pénzzel kellene ilyen fisheries reserve-eket, ilyen védett területeket létrehozni. Tehát megismétlem akkor, amit most gyorsan elmondtam, az egyik a fenntarthatóság, a másik pedig, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a halálomány csökkentését megállítsuk. Köszönöm. Most az Európai Bizottság kap szót, a bizottság. Thank you, Chairman. Köszönöm. Én is, és a bizottság is hálás a raportőrnek, azért, hogy ilyen eh, koherensen eh, készítette el ezt a jelentését, és koherensek a módosítók is. Külön felfigyeltünk arra, hogy eh, nincs olyan utalás arra, hogy a halászati flotta leszerelését pénzzel támogassuk. Ez egy jó dolog. Aztán, ha végignézem azt, amit a raportőr mondott, és megvizsgálom a támogatási formákat, és kicsit a technikai részletekbe is bocsátkozom, akkor a támogatás a halak tárolása témában, tárolására témában, azt kell mondjam, hogy ez egy szezonális dolog. Tehát, hogyha a halászati szezonban sok halat fogunk, akkor ugye két dolgot lehet csinálni. Nem lehet eladni mindet, kidobjuk, Persze lehet azt mondani, hogy ki se fogjátok, de mondjuk ez az egyetlen olyan halászati fajta, amit az a halászflotta vagy hajó képes csinálni. A másik pedig az, hogy a másik lehetőség az, hogy eltárolni a dolgot, a halat és feldolgozni későbbi felhasználásra. Tehát eh, például a biszkájai öbölben nyáron kifogott eh, tonhalat egész év alatt eh, dolgozzák fel, és ehhez tárolás is kell, tárolni kell az alapanyagot annak érdekében, hogy a tonhalat aztán az év folyamán fel lehessen dolgozni. Tehát van egy logikája annak, hogy támogatjuk a tárolást. Természetesen, ha ezt hosszú távon tesszük, akkor, akkor az, az közpénzbe kerül, és az állami szektor, a közszféra átvesz egy kötelezettséget, úgymond, a magánszférától, magánvállalatoktól, ezért ezt nyilván nem gondoljuk mi sem hosszú távon, azonnal nem lehet felszámolni, egy átállási időt kell adni. Azt mondjuk, hogy 2019-ig befejezzük ezt a gyakorlatot az alábbi feltételekkel, egyre kisebb támogatást nyújtunk a kifogott hal tárolására, tehát a flotta, a halfeldolgozó üzemek és a halászati ágazat különböző szereplői fokozatosan vezethetik be ezt a, ezt a vezetjük be számukra ezt a, ezt a megoldást. Emellett van logika még a támogatások bizonyos fajtáinak befejezésében. Itt a halászati koncesziók átruházhatóságának támogatásáról van szó. Ez opcionális lehet, de hogyha opcionális, az nem jelenti azt, hogy nem lehet támogatni. Például támogatást lehet nyújtani a termelői szervezetnek, nem kötelező termelői szervezetet létrehozni, nem kötelező termelői szervezetben részt venni, opcionális dologról van szó, de a bizottság mégis úgy véli, hogy a termelői szervezeteknek támogatást kell nyújtani. Tehát a halászati jogok koncessziójának nem támogatása csak azért, mert, mert nem kötelező, szerintünk egy túlzás. Utolsó dolog, amiről beszélni akarok, az új piacok kialakítása, illetve megszerzése. Vannak olyan országok, ahol nem nagyon szoktak bizonyos halászati termékeket fogyasztani, más országokban azt a bizonyos halászati terméket halterméket fogyasztják. Tehát érdemes rávezetni a fogyasztókat arra, hogy másfajta halak is fogyaszthatóak, és akár recept javaslatokkal is beilleszteni az adott térség vagy országok étrendjébe. Ezzel lehet csökkenteni például a visszadobott halak mennyiségét is, mert mondjuk e, a mellékesen kifogott halak a bycatch között. Vannak olyan halak, amelyek fogyaszthatóak, csak éppen abban az országban nem fogyasztják. Adott esetben megoldás lehet az, hogy ezeknek a halaknak a, fel, a fogyasztását valamilyen módon felfuttatjuk, de egyetértek a raportőrrel a legtöbb dologban, amit mondott, és akkor most a konkrét módosítókra térnék eh, át, az általános megjegyzések után van egy eh, problémánk a négyes bekezdéssel, ugyanis a raportőr a korábban arról beszélt, hogy, a, hogy ne legyen támogatása a haló, hajó halászati kapacitását vagy halfogási képességét növelő műveletek vonatkozásában. E, a 19-es módosító az csak a halászhajó kapacitásáról beszél. Nekünk egyébként nagyon nehézünkre esik felmérni a halfogási képességét egy hajónak, ugyanis a halfogási képessége egy hajónak egy sor olyan tényezőtől függ, amelyeknek adott esetben a hajóhoz semmi közük nincs, például a halászó személyzet gyakorlottságától is függ, vagy az, hogy mennyire tudnak ellenállni a viharoknak, megint ilyen technikai nehézségekbe ütköznénk, hogyha így fogalmaznánk meg. Nagyon nehéz értékelni ezt a, ezt a, a, a fogalmat, halfogási képességet. Ha ez a módosító megmarad, akkor az összes többi módosító, amely vagy kapacitásról, vagy halfogási képességről beszél, össze kell fésülni ezzel a módosítóval, és hadd mondjam el, hogy a 19-es a kapacitásról beszél. Az 5-ös is kapacitásról beszél. Ami a pénzek újraelosztását illeti, illetve az erre vonatkozó javaslatot is, erről nem kell különösebben beszélnem, ami a, a halászati kapacitás és a halászati erőforrások produktív kapacitása közti egyensúlyt jelenti, illeti, ez koherens, mert ez az egyik fő célja a szakpolitikánknak, ezzel az Európai Bizottságnak nincsen semmi problémája. Ami a környezeti hatást illeti, tehát a halászatnak a környezetre gyakorolt hatását, megint csak nincsen problémánk ezzel az ajánlással és a módosítókkal, amiket javasoltunk. Technikai szempontból lehet, hogy érdemesebb lenne egy ajánlást egy ajánlásban megfogalmazni ezt, és nem ugyanezt a feltételt egy sor cikkben újra és újra megismételni, de ezek jogtechnikai kérdések, amikről nem feltétlenül kell itt beszélnünk. Ami a több éves terveket illeti, itt van néhány javaslat, amelyek közül egyiket, másikat szerintem könnyebben lehetne kezelni, itt különösen a 22-es módosítóra gondolok, amely a 17-es és 21. cikkére utal a közös halászati politikáról szóló rendeletnek, és ez repetitív, és jogi szempontból sem feltétlenül szükséges. Ami néhány más módosítót illet, például a 24-esre gondolok, csökkentik, és ahol lehetséges, megszüntetik a halászat által az ökoszisztémákra gyakorolt hatást. Nyilvánvaló, hogy ha valaki halászik, annak biológiai hatása van az ökoszisztémára, tehát megszüntetni nem lehetséges igazándiból, csak csökkenteni legfőbb, vagy korlátozni a 30-as módosítóval foglalkoznék még. Itt Nekünk egy technikai problémánk van. A raportőr azt javasolja, hogy a főhajtómű és a segédhajtómű cseréjéhez nyújtott támogatás nem szabad, hogy a teljesítmény növeléséhez vezessen, de minden más változás a hajó vonatkozásában, amely nem növeli a motor teljesítményét, mégis ezzel a hatással járhat. Tehát például, ha valaki egy propellert szerel a hajóra, egy cső formájában, egy, egy, egy csatlakozó csövet szerel a propeller elé, akkor a, a főhajtómű teljesítménye nem nő, de a hajó teljesítménye csökken, nő, Természetesen ennek vannak olyan pozitív hatása is, hogy csökken majd az olajfogyasztás, stb. stb. De hatékonyabb lesz maga a hajó. Tehát itt megint csak van az a nehézség, hogy egyfelől nem akarjuk a teljesítményt növelni, és a kapacitást sem, mert ugye itt egy, egy, egyszerre van szó a főhajtómű teljesítményéről, illetve a uh, volum teljesítményről, de azért a hajó teljesítménye az több több tételtől függ, leginkább az elektronikától, ugyanis nagyon bonyolult programok vannak, amelyek a halászhajón gyakorlatilag már ilyen csillagok háborúja technikai szinten kezelik a, a, a hajót, tehát ez a módosító felvet bizonyos technikai problémákat. A few minutes just discussing like this. Um... Um, aztán lenne egy megjegyzésem a raportőrnek, és nem emlékszem, de emlékszem, a 17-es módosítóban van. E, a raportőr azt mondja, hogy közös e, kutatási projektekre van szükség, e, adatgyűjtési tevékenységekre. Na most a kutatás az egy hosszú távú célkitűzés, e, ráadásul egy kutatásban e, ugye eredményre nem lehet kötelezni, e, elindulnak egy irányba, van egy probléma, és megpróbálják megtalálni arra a választ. Ez az RTD a kutatási és technológiai fejlesztés keretébe tartozik. Hogyha ilyen tevékenységbe fektetünk, amely adatgyűjtési kötelezettséget is előír, ha ezt elkezdjük, akkor egy sor új tevékenység számára nyitjuk meg az utat. Erről egyébként van tapasztalatunk, például biológiai modellek készítése, stb., de hogyha az adatgyűjtési tevékenység közös kutatási projektekre témába belemegyünk, akkor hosszú távon a korlátozott erőforrásokat eltereljük másfelé azokat a forrásokat, amelyek a hallgazdálkodásra és a tengeri környezet fenntartására lettek kigondolva. Köszönöm még egyszer a raportőrnek ezt a koherens jelentést. A részletkérdésekben, a technikai kérdésekben Szükség lehet bizonyos megszövegezési javításokra, ugyanakkor számunkra az a fontos, hogy a scrapping aidet nem akarja visszahozni a, a javaslat, sem tehát a végleges halászattól való elállást, sem az időleges tevékenység felfüggesztést, és az elnök körzbe szólt, és megköszönte a bizottság munkáját. Unsere Sache, vielen Dank. Köszönöm a hozzászólást. Valóban rámutatott azokra a pontokra, amelyeket javítani lehet a jelentésben. Rendkívül hasznos elemekről van szó, és nagy örömmel megvitatjuk ezeket a bizottságunkban. Az előadók és az árnyék előadók a prioritásokról fognak beszélni, és a képviselők is részt vesznek a vitában, majd utána kezdjük a tárgyalásokat. De most az előadónak szeretném megadni a szót, aki az utolsó szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes árnyékjelentéstevőnek és a bizottságnak azt, hogy igen konkrét javaslatokat tett a javas, az én jelentésemhez. Szerintem ennek alapján megtaláljuk a politikai és finanszírozási elemeket, azokat, amelyek erősíteni fogják a fenntartható halászati formát, és eh, a halász, eh, mint szakma lehetőségeit a helyi közösségekben. Szerintem a stratégiánk ezen elemek köré kell, hogy épüljön. Biztos vagyok abban, hogy a halászok ismerik a meglévő problémát, mert azok, akiket a legkeményebben érint, sújt a válság, azok a halászok, mert nem végezhetik úgy a munkájukat, ahogy szeretnék. És éppen ezért a halászatot jól kellene kezelnünk, irányítanunk, ahogy ezt eh, például a szárazföldön tesszük a Natura 2000, stb. segítségvel, ugyanezt a tengeren is meg kellene tennünk a helyi közösségekkel, a halászokkal együtt azért, hogy fennmaradjon az állomány. Én már nagyon régóta foglalkozom ezzel a dosszéval, nem azért mondom mindezt, hanem azért, mert tudom, hogy a halászoknak kell mindezt elfogadni saját tapasztalataik alapján. Ha ezt már néhány évvel ezelőtt javasoltuk volna, akkor ők ezt ellenezték volna, de ma éppen a halászok javasolják ugyanezt. Érdekes hozzászólásokat hallottunk, a bizottsággal, az árnyékjelentéstevőkkel ezt megvitatjuk. Közös célok állnak előttünk, a fenntartató halászat felé kell fordulnunk, és a múlt hibáit nem szabad megismételni a múltban visszatartottunk hajókat, hagyományos hajókat, amelyek építési hagyományokat, hajózási hagyományokat jelképeztek, és ezeket a hajókat meg kellett semmisíteni. De a halászati tevékenység ezt meg is érezte. Úgy gondolom, hogy helyén való azt mondani, hogy a jelentése javítani kell a helyi közösségek számára a hal táplálék, de nem biztos, hogy pénzkérdés az, hogy a közösségek több halat tegyenek, de az se lenne helyes, hogyha az alapokból arra fordítanánk a pénzt, hogy átállítsuk, vagyis elnézést, hogy a halfeldolgozásra költsük a pénzt. Akkor, amikor új politikát akarunk megvalósítani a tengeri és a halászati tevékenység számára, akkor mindig újfajta feldolgozási módszereket javasolnak. Ezt mi nem ellenezzük, de meg kell nézni, hogy ezt miből finanszírozunk, gondoljuk a KKV-kra. Sokszor arra is szükség van, hogy több alapot használjunk fel, azért, hogy az ágazat fenntartható legyen. Kutatásra kell hangsúlyt helyezni, mert hogyha a halászati stratégia néhány régióban továbbfejlődik, akkor gondolni kell a hallgazdaságokra, például a saját országomra utalva, vannak olyan javaslatok, amelyek akadémiai szintű javaslatok alapján működnek, de ha jól akarjuk kezelni a vízben rejlő forrásokat, ott vannak a vízgyűjtő medencék, és erre is gondolni kell, hogyha a fellépéseink a tenger és a vizek esetében nem lépik túl az adott alapokat, az a helyes lépés, ami a halászatot és a tengeri sokféleséget illeti, a hallgazdaságokat, akkor ismerni kell az állapotokat, az adott helyzetet, mert egyébként vannak még más források is, amelyekről ma nem szóltunk. Például a túlzott építkezés, a tenger vagy a környezet szennyezése, ez is nagy terhet jelent a tengeri környezetre jól kell ismerni a haz, hallgazdaságokat, ehhez fel kell használni az akadémiai szintet és a hallgazdaságoktól kapott információkat. Köszönöm. Június 27-én délig lehet leadni a módosító indítványokat, a szavazás szeptember 19-én lesz a mi bizottságunkban. Az előirányzatok szerint a halászati bizottságban november 28-án lesz a szavazás erről. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Ist die Kollegin Antoniescu, die Berichterstatterin und der Berichterstatterin 22-es pontra a transeurópai közlekedési hálózat fejlesztése, és Antonescu kollega nőnek adom meg a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament és a Tanács foglalkozik ezzel, tehát a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésével. Ezzel az anyaggal kapcsolatban ez az első eszmecsere, úgyhogy én röviden elmondom, hogy miről beszélünk. Tehát miről van szó? Földrajzi szinten is nagyon töredezett még a hálózat de az egyes közlekedési módozatok között is igen nagy töredezettség van szó, nincsen összeköttetés. Egy olyan hálózatot kell tehát megvalósítani, amely összeköti a régiókat, a tagállamokat egymással, és kiegyensúlyozott fejlődést tesz lehetővé mindenütt. Természetesen ez azt jelenti, hogy hosszú távú stratégiát kell megvalósítani a TEN-T politikában. 2030 a dátum a központi hálózat esetében, és 2050 a másik határidő, ami az egész a globális hálózatra vonatkozik. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a transzeurópai hálózatok koordinálásához a legjobb megoldás az, hogy a két szintet használunk, tehát van egy központi szint, és van egy globális szint, a globális hálózat, meg a központi hálózat. A keretek megvannak a központi hálózathoz. Ezek ugye azok a híres folyosók, amelyek lehetővé teszik a személyek szabad mozgását, az áruk szabad mozgását, ezt könnyítik. Mindannyian beszélünk ugye erről az Európai Unióban, és hát nyilván valahogy kell valami rendelkezés, valami szabályozás globális szinten is, le kell küzdeni az akadályokat, amelyek itt vannak. Ugye hiányoznak az összekötetések, a gyors, folyamatos összekötetés nem mindenütt létezik. Osztok a, osztom az Európai Bizottságnak tehát a, ezt a véleményét, hogy két különböző szintet kell alkalmazni, hogy meglegyen ez a globális hálózat, és meglegyen a központi hálózat. Ebben egyetértünk, és a véleményemben a bizottság által megtett javaslatokat követtem, és erre a módszert arra alapoztam. A projekteket tehát prioritizáljuk, a bizonyos célkitűzések alapján eh, állítjuk fel ezt a fontossági sorrendet. A kulcsfontosságú célkitűzések eh, a, az európai közlekedés legkomolyabb problémáira figyelnek oda. Az összekötetések a hiánynek a hiánya az egyik ilyen. Leginkább a határokon átnyúló esetet mondanám, ez a legnagyobb akadály, nem csak az utasok, hanem az áruk mozgatásában is az egyes tagállamok között. De nem csak az EU-n belül, hanem a külső szomszédos országokkal is igaz ez. Aztán a minőség, illetve az infrastruktúra rendelkezésre állása, rendelkezésére állásával mi a helyzet. Itt is megjelennek problémák a tagállamok között is, és az egyes tagállamokon belül is. Az nyilvánvaló, hogy ez akár le is béníthatja a közlekedést. Én most a kelet-nyugati összekütetést szeretném itt kihangsúlyozni, amelyen még javítani kell, tehát további infrastruktúrát kell kiépíteni, és a karbantartás is rendkívül fontos, a meglévő infrastruktúra karbantartása. Aztán a törete, töretezettséget említettem az egyes közlekedési módok között is. Nagyon sok közlekedési módozat esetében nincs meg ez a multimodális kapacitás, tehát hogy lehessen használni több különböző módozatot, nem használják ki ezt a lehetőséget. Vannak egyéb akadályok, szűk keresztmetszetek, és így tovább. Az egyes tagállamokon belüli belső körülményektől függenek ezek, tehát az interoperabilitás sem valósul meg teljes mértékben. Az ilyen akadályok, szűk keresztmetszetek nem csak a, magára az infrastruktúrára vonatkoznak, hanem lehetnek ezek administratív dolgok is, mondjuk az egyes eljárások, amelyeket a határokon alkalmaznak, és így tovább. Tehát ezt is mondom a bizottságnak. Aztán a környezetvédelmi hatása következő, ugye ezt a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Olyan hatékonyan és fenntartható módon kell kezelni a hálózatot, hogy a környezeti hatást, terhelést a lehető legkisebbre csökkentsük. Aztán az üvegházhatású gázok kibocsátása egy másik téma. Ugye tudjuk, hogy megvan ez a 70%-os célkitűzés. Nem, elnézést kérek, mondja az előadó. 2050-ig kell ezt megtartani, és a közlekedési ágazatnak is be kell tartani ezt a célkitűzést. A foszilis üzemanyagok ugye eléggé dominálták a közlekedési ágazatot. Azt is tudjuk persze, hogy most már vannak változások. Egyre többet beszélünk a zöld energiáról, az alternatív üzemanyagokról, amelyeket fel lehet használni a közlekedési szállítási szektorban, tehát ebbe az irányba kell elmozdulni. Hogy a lehető leg alacsonyabb legyen a széndiokszid kibocsátás szintje egyre kevesebb energiát, és egyre tisztább energiaforrásokat kell tehát felhasználnunk. Jobban ki kell használni a meglévő infrastruktúrát annak érdekében, hogy a környezeti terhelést, a környezeti hatást sikerüljön csökkenteni. Aztán pedig ami az intelligens rendszereket illeti, ugye ezek is már néhol rendelkezésünkre állnak nagyobb figyelmet kell fordítani ezeknek a rendszereknek a használatára, például a műholdas navigáció és egyéb logisztikai dolgok. Ma a nehézgépjárművek 25%-a odafele megrakodva megy, visszafele pedig üresen halad. Tehát ez sokkal jobb szervezéssel, logisztikával meg lehetne előzni, minden egyes közlekedési módozatot a lehető legjobban kihasználni, és azokat a közlekedési módokat előnyben részesíteni, amelyek fenntarthatóbbak, tehát például a vízi közlekedés és a vasúti közlekedés ilyen. A másik pedig hogy egyszerre kell kiegyensúlyozottnak és differenciáknak is lenni például a vasúti vagy a belvízi közlekedés környezetvédelmi szempontból teljesen világos előnyel bír a közúti szállítással szemben. Azonban nem lehet arról megfeledkezni, hogy a közúti közlekedési infrastruktúra hajszál erekként hálózza be az egyes térségeket, és ezt nem nagyon lehet pótolni tehát előfordul, hogy máshol nincsenek ilyen lehetőségek, ezt is ki kell használni, gondolkodjunk a, gondoljunk a rövid távra, vagy a kis mennyiségű termékek szállítására, és így tovább. Aztán az infrastruktúra, maguk a vízi útvonalak, a vasútak, az autópályák építése mind-mind hatással van a környezetre és bizonyos fajok életére, élőhelyére, a biológiai sokszínűségre, tehát ez is igen nagy hatással van, és nagyon szigorúan figyelembe kell venni az infrastruktúra kiépítésénél azt, hogy a biológiai sokféleségre milyen hatással van ez a fajta infrastruktúra építés, és hogyha a tanulmányokból kiderül, hogy ez esetleg negatív hatás, akkor alternatív lehetőségeken kell elgondolkodni. és természetesen még a kompenzációra is gondolni kell. A városi közlekedés a következő, amiről beszélnék, rengeteg a zaj, a szennye, környezetszennyezés, a dugó, és így tovább. Mindez biztos, hogy kihat az életminőségre, ez nem kérdéses. Azt hiszem, hogy ének, ennek érdekében hatékonyabbá kell tenni a közlekedési rendszereket, hogy kevesebb legyen a kibocsátás, lehetőleg zéró kibocsátású gépjárműveket kellene használni a városokban, ez egy megoldás lehetne, és el lehetne gondolkodni mondjuk azon, hogy hát a közlekedési igény, a kereslet az mindig nagyobb és egyre növekszik, ezért az állampolgároknak alternatívákat kell felajánlani, hogyha valóban csökkenteni szeretnénk a környezetre gyakorolt hatását a közlekedésnek. A következő szempont a biztonság. Ez is egy fontos pont, amelyre oda kell figyelni nagyon fontos, hogy az autópályák mentén meglegyenek a pihenők megfelelő számban, amely figyelembe veszi a földrajzi környezetet, az autópálya kihasználtságát, és így tovább, annak érdekében, hogy a fáradtságból fakadó baleseteket elkerüljük, illetve magukat a hosszú dugókat az autópályán. Az utolsó dolog a központi hálózat felülvizsgálata, ezt majd ugye a bizottság végzi el 2023. decemberben. Figyelembe kell venni majd akkor az Unió és az egyes tagállamok gazdasági és költségvetési helyzetét. Az a véleményem, hogy a tagállamokkal ugye konzultálni kell, és a konzultáció keretében mérlegelni kell, hogy szükség van-e a törzshálózat kiigazítására. Most megköszönöm, és nagy kíváncsian, nagyon kíváncsian várom a kollégák megjegyzéseit. Frau Antonescu, und jetzt wird das Köszönöm, Antonescu asszony. Most pedig Frida Epuc kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen az előadónak, Antonescu asszonynak ezt az expozét és a munkát. Végtelenül köszönöm, szerintem a TEN, TENT T projekt már régi barátunk, jól ismerjük, és ez alapvető a belső piac jó működése érdekében. Olyan projektről van szó, amely sokat hozhat az állampolgáraink számára. Legalább 20 éve dolgozunk már ezen a projekten, a Tentén, és szerintem még mindig van mód arra, hogy ezt javítsuk, és az európai hozzáadott értékre tegyük a hangsúlyt. Ennek jegyében szeretném a bizottság javaslatát üdvözölni. Úgy gondolom, hogy alapvető ma az, hogy a bizottság és a parlament a közlekedési bizottságnak javaslatot tegyen, ez az illetékes bizottság, amely az egész dossziét kézben tartja, irányítja, mert nem csak a Connecting Europe-hoz kell ezt a projektet kapcsolni, hanem az összes Európa 2020-as projekthez. Azután össze kell kapcsolni az új regionális politikai vitához. Mi itt a tét? az, hogy garantáljuk a koherenciát a különböző javaslatok és cselekvési területek között, szakpolitikák között. A bizottság javaslatában van néhány elem, amely a környezetre vonatkozik, konkrét jogalkotási javaslatok is születtek szerintem nekünk ezekre a pontokra kellene összpontosítani, a környezetvédelmi politikára. Három dolgot szeretnék itt reflektorfénybe helyezni, ha megengedik. A 42-es cikk a környezetvédelemről. Itt, amit javasol az anyag, azt üdvözlöm, a tanács már állítólag elhatározta, hogy ezt a cikket kihagyja, a törli. Emlékeztettek a zöld könyvvel kapcsolatos javaslatunkra, 2009-es javaslat a tentéről. A bizottságot akkor felhívtuk arra, hogy a tagállamok körében sürgesse a környezetvédelmi politika integrálását a TNT projektbe Szerintem itt a parlamenti javaslat még mindig aktuális, és éppen ezért harcolnunk kell a 42-es cikk megtartásáért, sőt erősítéséért. A határon átnyúló alkalmazást kell sürgetni a joganyag esetében, és ezt explicite ki kell bontani a szövegben, valamint a tagállamok közötti együttműködést, párbeszédet, ezt ösztönözni kell, és az adminisztratív terheket is meg kell próbálni csökkenteni, akkor, amikor a tagállamok együttműködnek. Örömmel konstatálom, hogy az előadónk kiemelte ezt a cikket, sőt, azt javasolta, hogy tartsuk meg. Továbbá a 4-es és 5-ös cikk életfontosságú. Ezek olyan rendelkezések, amelyek az előadónk véleménytervezetében igen fontos szerepet játszanak. Miről van szó? Az európai közlekedési hálózat szerepéről. Ezeket a célokat, például a CO2 kibocsátás csökkentését, a fenntartható fejlődést helyezzük előtérbe, és a környezetvédelmet ezt ki kell emelni. Most pedig felteszem a kérdést, ezek a célok, kritériumok lesznek, és ezek mértékében fogják megítélni a javaslatokat. És itt ismét emlékeztetek a 2009-es állásfoglalásra, amikor a parlament azt kérte a bizottságtól, hogy nagyobb fontosságot tulajdonítson a környezetvédelemre, vagyis azokra a, környez, azokra a közlekedési módokra, amelyek tiszteletbe tartják a környezetet, és ezt az értékelés során követni kell. E kritériumok, tényezők, legyenek olyan feltételek, amelyeknek eleget kell tenniük a projektekhez ahhoz, hogy aztán elfogadhassák őket. Most fölhívom a figyelmet a fehér könyvre, fenntartható közlekedésért címmel. És a 37-es cikkben ott van az ITS, az innovatív technológiák, ezek igen érdekes rendelkezések szerintem, és a mi szakbizottságunk kiegészíthetni. 39-es cikkben például a bizottság megemlíti a külső költségek, belső költségek kétételét a zaj, védelem, zaj ártalom elleni harc esetében az, ez csak az utakat érinti, azután ott van a hajók utólagos helyreállítása vagy javítása, ezek is fontos intézkedések. Ezeket szeretem volna előre bocsátani, és szívesen együttműködöm az előadóval, a többi árnyék előadóval azért, hogy hasznos véleményünk legyen. Az Envi Bizottság nevében köszönöm. Köszönöm. Most pedig átadom a szót a bizottság. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, uh, and thank you very much to the... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a véleménytervezetet is a raportőrnek, ami azt gondolom, hogy elismeri a bizottság uh, ambícióját, mi szerint jogalapot szeretnénk adni az infrastruktúrának egy egységes piacon belül, ami alapján hatékonyabb lesz a közlekedés, a szállítás, fenntarthatóbb, és ezzel növekszik társadalmaink versenyképessége, gazdaságaink versenyképessége. Azt gondolom, hogy a jelentés javaslatainak nagy része hasznos, bár nem mind. Itt külön kiemelném a parkoló területekről szóló módosítókat, a parkolókról, ez kifejezetten hasznos dolog, emellett a bizottság szövegét megerősíti a raportőr a környezetvédelmi vonalon. E, nyilván ez majd a tanácsban vitatárgyát fogja képezni. Amikor a tanács e, törölni tervezte a környezetvédelmi hivatkozást, a, akkor nem arra gondolt, hogy e, nem fontos a közlekedésben a környezetvédelem, épp ellenkezőleg látják ők a fontosságát, és a tagállamok a valójában a közlekedési infrastruktúra elkészítésekor egyre inkább odafigyelnek a környezetvédelmi szempontokra. Egész egyszerűen úgy gondolhatták, hogy nem itt van a helye ennek az utalásnak a környezetvédelmi jogszabályokra, ahol az eredetileg szerepelt nem vagyok biztos benne, hogy melyik cikkről van szó, de a hálózatok vég elkészítésének határidejére való utalás az hasznos, mert először is a mag hálózatot kell létrehozni, mégpedig olyan módon, hogy az fenntartható legyen, és that core network by 2030 and the text of the rapporteur goes into that direction. És hát a raportőr jelentése egy felülvizsgálati záradékban is gondolkozik, amely fontos egy olyan területen, ahol a megvalósítás kihívást jelent. Itt most a törzshálózatok elkészítéséről volt szó. Még egy megjegyzésem lenne, E, a törzshálózatok folyosó, a törzshálózati folyosókkal kapcsolatban. Ez egy olyan eszköz, e, amelynek az a célja, hogy elkészüljön a törzshálózat, de, és azt gondolom, hogy ez is elhangzott javaslatként itt, e, jobb összekapcsolódás, az infrastruktúrát és a közlekedés politikát akarjuk jobban összekapcsolni, multimodalitást kialakítani, és megtalálni az összhangot azok között, eh, akik építik az infrastruktúrát, és azok között, akik használják az infrastruktúrát. Eh, a zöld folyosók ötlete, amelyet eh, a közlekedés politikában vallunk, és amely parlamentben is eléggé elterjedt nézet. Reményeink szerint segít a bizottságnak abban, hogy a végeredmény eh, az legyen, hogy eh, ezek a környezetvédelmi célkitűzések is megvalósuljanak, amikor a jogszabályt eh, végrehajtják. Köszönöm még egyszer a raportőr munkáját és a bizottság munkáját, és köszönöm az Európai Bizottságnak a magyarázatokat, és most megint megadom a szót a raportőrnek, Antonescu. Doamnei Frida. Köszönöm szépen. Megköszönöm eh, Bröpesz kollégának, illetve a bizottságnak is a megtett megjegyzéseket. A 42-es cikk, illetve a 4-es és 5-ös cikk is eh, ugye olyan cikkek, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak az éjjelentésemben is. Az új technológiákat is fel kell használni, sokkal jobban, hatékonyabban újra kell ezt gyakorlatilag be, be kell indítani ezt még egyszer azért, hogy a közlekedési hálózatok hatékonyan működjenek. Feljegyeztem egyébként a bizottság megjegyzéseit is arról, hogy sokkal jobban oda kellene figyelni a törzshálózat folyosóira, a zöld folyosókra. Én szeretném biztosítani a kollégákat arról, hogy mindenképpen megpróbálom figyelembe venni az összes nézőpontot olyan módon, hogy a mi véleményünk jó minőségű vélemény legyen, és tiszteletben tartsa ezt a feladatot, felelősséget, ami ugye a parlamenti és a környezetvédelmi bizottsági a közlekedési témában. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a közlekedés környezetre gyakorolt hatása igen jelentős, elég, hogyha a széndiokszid kibocsátásra gondolunk, vagy a biológiai sokszínűségre gyakorolt hatásra. Szeretnék itt valamit pontosítani a módosítókkal kapcsolatban. Ugye július 5-e hangzott el ez a határidő, de is, be is fejezem, mert talán már túl sokat beszéltem így és Köszönöm, elnök úr. Hát az infrastruktúra, igen, és a széndiokszid kibocsátását, azt hiszem, hogy erről soha nem tudjuk abba hagyni az eszmecserét, nem lehet ezekről eleget beszélni. Na mindegy. Tehát akkor, ahogy mondta az előadó asszony, július 5-én délben kell délig lehet benyújtani a módosítókat, és majd szeptember 19-én szavazunk a szakbizottságban. Természetesen is novemberben kerül a teljes ügyszavazásra, a közlekedési bizottságban. Köszönöm a munkát mindenkinek, akik most részt vettek az eszmecserében a 22-es rendi pont kapcsán, és rátérünk a 23-as rendi pontra. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket is. Baden-Württemberg környezetvédelmi és energiai ügyi minisztere is itt van körünkben, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm őket. Baden-Württemberg ugye egy német tartomány, amelynek a területe kb. akkora, mint Belgiumé. Úgyhogy Hát ezek után, hadd mondjam, hogy sok szeretettel köszöntjük Önöket itt. Most megláthatják, hogy milyen is ez a jogalkotási munka, amelyet itt a parlamentben végzünk, és aztán ennek a hatásai lehet érezni az egyes tagállamokban és a régiókban. Úgyhogy sok szeretettel köszöntjük Önöket, és rá is térünk a következő napi rendi pontunkra, 23-asra. A vízzel kapcsolatos Európai Innovációs Partnerségről van szó. Itt a koordinátorok döntésének megfelelően járunk el. Az volt a döntés, hogy a bizottság részvételével zajlik az eszmecsere, tehát először azzal kezdjük, hogy az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy vezesse be ezt a témát, és utána akkor szokás szerint meg tudjuk tartani a vitát. Sok szeretettel köszönöm, köszönöm köszöntöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és akkor parancsoljon a bevezetőhöz átadom a szót. Köszönöm, elnök úr, Tényleg csak nagyon röviden tartok egy kis bevezetést az Európai Innovációs Partnerségről a víz témájában. Okay. <laughs> Um, first of all, as you... Először is bizonyára tudják, az Európai Innovációs Partnerségekre az Európai 2020 Innovációs Unió keretében kerül, született meg a, született meg a javaslat. Az volt a cél, hogy az innovációt felgyorsítsák, és hogy hozzájáruljunk a komoly társadalmi problémák megoldásához. Bizonyára tudják mindannyian, hogy a vízzel kapcsolatos kihívások hatalmasak, mennyiség és minőségi kérdések is felmerülnek itt. És ezek egyre komolyabbá válnak a jövőben az éghajlatváltozás miatt, a gazdasági társadalmi fejlemények miatt, az egyre növekvő vízigény miatt, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és más területeken, hogy egyre nő a vízigény, a víz iránti kereslet. Az Európa 2020-as roadmap már kiemelte azt, hogy a hatékonyságra azért nagy lehetőségek vannak még a vízfelhasználásban. A bizottság is most készíti a blueprintjét az európai vizek védelme érdekében. Ez lenne az egyik reakció politikai szinten, és mind a két folyamatot, a partnerséget is, az innovációs partnerséget is, meg a blueprintet is nagyon szorosan koordináljuk, hogy az innováció eredményeit be lehessen építeni a végrehajtásba, az EU vízügyi politikájának a fejlesztésébe, végrehajtásába. Van még egy oka annak, hogy ezeket az innovációs partnerségeket kialakítottuk. Szerintünk hatalmas innovációs lehetőségek rejlenek a vízágazatban. Komoly globális piac ez, és sok tudás és technológia áll rendelkezésünkre ebben az ágazatban, de sajnos eléggé szétszórt ez egyes esetekben. Az ágazat amúgy eléggé aktív, és szerte a világon innovatív megoldásokat dolgoznak ki. Gyakran előfordul, hogy a piaci előnyeit nem aratjuk le azonban ezeknek az innovatív megoldásoknak minden esetben. A célunk tehát az, hogy az akadályokat elhárítsuk a piaci, piacra jutás elől, és a komparatív előnyöket használjuk ki jobban Európában. Ez ideális esetben segíti az európai cégeket abban, hogy az innovatív megoldásokkal megjelenjenek a piacon, és természetesen ennek minden gazdasági előnyét, következményét élvezhessék. Tehát az innovációs partnerségeknek van hozzáadott értéke megteremtik ezek a kritikus tömeget, az erőforrásokat össze lehet vonni az egyes tagállamokból, régiókból, különböző ágazatokból, és könnyíthetik a koordinációt, meg lehet előzni a megkettőzést, közös célokat lehet kitűzni, és így tovább. Tehát sok az előnye mindennek. Több eszköz is az innováció esetében a kínálati oldalra összpontosít, van kutatásfinanszírozási támogatás, de ezt természetesen össze kell párosítani a keresleti oldallal. Az a gondolat, hogy a nagyon erős kutatási innovációs dimenziót valahogy összekombináljuk a másik oldalt eh, érintő intézkedésekkel, és így lerövidítjük az innovációs munka eredményének a piacra jutási folyamatát. Nem új kutatási kezdeményezésről vagy finanszírozási kezdeményezésről van szó, hanem csak annyiról, hogy a már meglévő kezdeményezéseket koordináljuk jobban. Ezek között vannak közös programozási kezdeményezések, nemzeti kutatási programok, európai kutatási platformok, vagy innovációs platformok, nemzeti innovációs partnerségek, a politikai döntéshozók, az ágazat és minden érintett közötti együttműködés. Tehát tényleg egyfajta multidisziplinális megközelítést képviselünk, nem és kizárólag a technológiára figyelünk oda, hanem másfajta innovációra is, finanszírozás, kommunikációs és informatikai technológiák, és így tovább, de mondom még egyszer, hogy az összes érintett felet bekívánjuk vonni a munkába. Bizonyára önök is tudják, hogy a közleményben azt javasoltuk, hogy a munkát három fő csomag köré szervezzük. Egyrészt a vidéki, a városi és az ipari vízkezelés, ez a három csomag, lehet, hogy mondjuk ez nem annyira intuitív, mert megvan a vízügyi keret irányelv, amely pont integrálni akarja ezeket a dolgokat, mi meg itt szétválasztottuk őket, de hát azért úgy láttuk, hogy az érdekeltek igen határozottan támogatnak bennünket, és az ő véleményük is az, hogy nagyon praktikus és gyakorlati módja ez a munka megszervezésének és a kihívásokra való válaszadásnak. Persze nem fogunk mindenkit így elválasztani egymástól, főbb témákat már azonosítottunk, de Mindez természetesen egy stratégiai végrehajtási tervben fog majd részletesen megjelenni, amelyet az év végére véglegesítünk. Mit várunk eh, ezektől a partnerségektől? Hát több innovációs eredményt várunk, itt bemutatunk különböző megoldásokat, megközelítéseket, ez az egyik de az információ terjesztés, terjesztés egy másik szempont, tehát a már meglévő innovációs eredményekkel kapcsolatos információt kívánjuk terjeszteni. Azonosítani kívánjuk az akadályokat, amelyek az innováció előtt állnak, legyenek ezek jogszabályi vagy más jellegűek. És webalapú egyfajta kis piacot fogunk teremteni, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon, tehát ha valakinek van egyfajta innovatív megoldása, akkor az, akinek pont erre van ez szüksége, megtalálja ezt. Több finanszírozási eszköz létezik már, ide tartozik a kutatási finanszírozás, de mondjuk a strukturális és kohéziós alapok, a LIFE, finanszírozzák, de nem csak EU-s támogatás van, hanem nemzeti és regionális támogatási források is, amelyeket ezekre a célokra kell majd felhasználni, vagy lehet majd felhasználni. A közleményt ugye kiadtuk, ezt megvitatta a Környezetvédelmi Tanács június 11-én, és ott támogatást kaptunk. Potosnyik biztos úr meghívott küldött egy magas szintű ülésére, amely egyébként most először találkozik, szeptemberben fognak először összeülni, és ott még említettem a stratégiai és végrehajtási tervnek a szövegezését is, ez folyamatban van, és az év végére lesz készen. Hát természetesen az európai parlamenti képviselőket is szívesen látjuk, felkértük őket, hogy vegyenek részt ezeknek az innovációs partnerségeknek a kidolgozásában, és nagyon üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy önökkel megvitathatjuk a gondolatainkat, és ezért át is adom önöknek a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bevezetőt. Három kollega kért szót. Először is, ele, még egy pillanat, mert kész, Judit Merkis, és Horst Schnerhát, és amellett még két kollega. Merkis asszony. És ezzel is zártam a listát. Köszönöm ezt a az igen alapos áttekintést. Minden fontos, ami a vízzel kapcsolatos. Itt az ideje annak, hogy jobban odafigyeljünk a vízre és mindarra, amit ez magával hoz. És bio alapú gazdaságra kell áttérnünk, függetlenebb gazdaságra Európában, amely a más kontinentes, kontinensekről való nyersanyag importot kikerüli. És itt a vízre összpontosítanánk. Egyébként a dicséret részt ezzel be is fejezem, mert néhány kritikus megjegyzésem is van. Úgy veszem, hogy egy sor kérdéssel foglalkozik, de nem tudom, hogy milyen eredményre törekednek. Úgy gondoltam, hogy megoldást akarunk találni a kihívásokra. Mire szeretnének összpontosítani? Azt is el kell mondjam, hogy bár örülök, hogy ezt elkészték, de végül Bianco csekket kellene aláírnunk a probléma megoldásra, de hát hogy adjuk ezt meg, hogyha az eredmények nem világosak? Remélem, hogy egy kicsit világosabban tudná ezt kifejteni. Azt mondta, hogy azonosították az elképzeléseket, majd az év felé fogják pontosítani, meg akarják könnyíteni a közös fejlesztés kritériumait. Ez nem elég világos nekem. Fölhívom a bizottságot, megkértek bennünket arra, hogy ezt támogassuk, de az EIP eredményeket eddig még nem láttam. Azt se tudom, hogy mit szeretne a az, az ügynökség, úgyhogy támogatjuk ön, de legyen konkrétabb. Még egy pont a hosszú listára, a nanotechnológiáról ne feledkezze meg, és arról sem, hogy hogyan kerül a vízbe, hogyan kerülnek a különböző nyersanyagok a vízbe. Köszönöm a bizottságnak és az előadónak. Az innovációs partnerség rendkívül jelentős dolog, és az is, hogy a bizottság végre foglalkozik a vízzel. Már régóta meg kellett volna tenni. Ez a jövő egyik nagy kihívása, nem csak Európában, hanem a világ többi részén is. Ahogy Judit Merkis elmondta, pontosabb mutatók lenne szükség ahhoz, hogy az innovációs partnerséget értékeljük. De abból, amit a bizottság elmondott, definiálni kellene ennek alapján, hogy mit várunk mindettől. Jó lenne tudni, hogy ez az egész dinamika hogyan fog kibontakozni. Néhány pontot szeretnék megemlíteni. A bizottság szisztematikusan ugyanazokra a pontokra összpontosít, például a keresletre. Érdekes ez a megközelítés, de nézzük meg a helyzetet a világban. A víz ágazatban a kínálatra, az ellátásra is oda kellene figyelni. Technológiai elmékedésre van szükség, mi, hogyan lehet a legjobb a keresletet, kínálatot igazgatni, és az biztos, hogy technológiai innovációkra van szükség a piacon. Tudni kell, hogy ma ez a piac több ezer munkahelyet képvisel Európában. A vízágazat potenciális növekedést kínál nagy lehetőségek vannak itt, hatalmas lehetőségek. A technológia terén már előre haladtunk, és a bizottságnak fel kell venni a kesztyűt. Nem lehet csak a kínálatra, vagy csak a keresletre összpontosítani, mind a kettőt számba kell venni. Beszélt a vidékfejlesztésről, az iparfejlesztéséről, vidéki környezetben az energiáról. Az energiaszektor a legnagyobb energiafelhasználó, ott jelentkeznek a legerőteljesebben az igények, és a hatékonyságra kellene összpontosítani, és arra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a vízfelhasználást, például az erőművekben a hűtő vízfelhasználást. De van itt egy dolog, ami nekem nagyon nem tetszik, már volt alkalmam beszélni ezzel a csoporttal egyébként, üdvözlöm a baden württemberg csoportot. Itt a vízpolitikáról van szó. A vízkeret irányelben ezt már konstatáltuk a leghatékonyabb intézkedéseket próbáltuk bátorítani a vízpolitikában és az innovációs partnerségben. Itt a hatékonyságot akarjuk fokozni, és látom, hogy a bizottság elhalasztja a szabálysértési eljárásokat. Ezt különböző szintekre osztja, és az érdekelt felekkel nincs megbeszélés vita a azokra az ágazatokra, amelyek érintettek. Úgyhogy nem látjuk, hogy mit is akar itt a bizottság. Innovációs partnerségről beszél, de innovációs árpolitika is szükséges. Ezt figyelembe kell venni a vitában. Azt kérem a bizottságtól, hogy beszéljenek erről Potocsnik biztossal, a bizottság, a parlament szintjén, és mondják el, hogy mit is akar tenni a bizottság az árpolitikában, mert ez most sötét folt, homályos rész. Ott van a 9-es cikk, és az az elengedhetetlen feltétele annak, hogy bármit megvalósítsanak, amit szeretnének. Ott van a 2020-as horizont. Jogosan elhangzott, hogy nem csak a kutatási politikáról van szó, a platformokkal fogunk együttműködni, és csalódás nekem, hogy a kutatási keretprogramban nincs szó a vízről és a 2020-as horizontról. Már készítettem javaslatot, módosító javaslatot, remélem, hogy a kollégák ezt elfogadják. Nagy kihívás ez az európai cégeknek. 2020-ig van kutatási programunk, de eszközöket nem biztosítunk az ágazat számára. Ez sajnálatos. Remélem, hogy ezt még a bizottság és a parlament kiavítja. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni a kollégáknak a munkát, és szeretném megköszönni az elnöknek, hogy napirendre tette ezt a témát. A beszélgetést, a vitát folytatni kell, be kell vonni a lehető legnagyobb számú képviselőt és egyéb érdekelteket is. A víz fontossága nyilvánvaló. Az élethez nélkülözhetetlen, mondani se kell, és vannak becslések arra vonatkozóan, hogy a in, vízintség eh, akár világháborút is eredményezhet, eh, remélhetőleg ilyesmire nem kerül sor de ezek az előrejelzések vagy jóslatok is azt mutatják, mennyire fontos a víz és a vízpolitikával, a vízgazdálkodással nekünk, ezért foglalkoznunk kell. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság is foglalkozni akar a témával, és terveznek lépéseket. Új technológiákra van szükség, amelyeket Egyrészt fel kell használni a vízminőség elemzésére, másrészt pedig a víz felhasználás hatékonyságának növelésére, vagy a szennyvíz újra hasznosítására. Tudjuk, hogy vízgazdálkodási módszereinkben és gyakorlatunkban nagyon sok a pazarlás össze kell gyűjtenünk az információkat az elhasznált vízmennyiségről regionális szinten, nemzeti szinten, a rendelkezésre álló vízmennyiségről, a víz minőségéről, és egy sokkal hatékonyabb felügyelet alá kell vonni a vízgazdálkodást, ebben számítunk az új technológiákra. Három kérdésem van az Európai Bizottságnak címezve. Az első a finanszírozáshoz kapcsolódik, nyilván a pénzről mindig beszélnünk kell, a pénz és a finanszírozás nagyon fontos. A bizottság képviselője azt mondta, hogy a finanszírozásra a LIFE programon keresztül, a kohéziós alapokon és a regionális, valamint nemzeti pénzekből kerül sor. E, ugyanakkor most a tagállamok nagy része megszorításokat él meg, és a tagállamok egy komoly része nagyon komoly gazdasági és pénzügyi válságon megy át. önök szerint a tagállamok hogyan fognak tudni hozzájárulni ehhez a munkához? Milyen pénzeket tudnak előteremteni erre a feladatra? A második kérdés az eh, ahhoz kapcsolódik, hogy önök eh, azt mondták, hogy eh, el kell terjeszteni a már létező gyakorlatokat, innovatív gyakorlatokat. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják, ezt az információt hogyan fogják terjeszteni tagállami szinten, vagy a tagállamokon belül gondolják, hogy ez működni fog, esetleg egy globális európai információs kampányban gondolkoznak. A harmadik eh, kérdés pedig abból indul ki, hogy az Európai Parlament már elfogadott egy sor jelentést, ezek eh, általában tartalmazták azt a kitételt, hogy legyen egy eh, megfigyelő központja a szárasságnak, illetve a víz problémáknak. Ugye a szárasság az, az vízhiányt jelent, ami egy természeti csapás, amely természeti csapás életminőségi és népjóléti következményekkel is jár. Tehát eh, nem tudom, hogy mit gondolnak erről az ötletről, egy ilyen obszervatórium, egy megfigyelő központ létrehozása, amely a szárassággal foglalkozna. Ez a javaslat többször előfordult az Európai Parlament jelentéseiben. Köszönöm, Horchneller következik. Köszönöm. A, az Európai Bizottság mostani megközelítése eh, fontos vízügyekben. Az innováció széttöredezett, és nagyon eltérőek a gyakorlatok egyik országról a másikra. Fontos, hogy kicseréljük a legjobb gyakorlatot, védjük, óvjuk az erőforrásainkat. Hogyha egy programban kifejtjük azt, hogy ezt és ezt akarjuk elérni, akkor nyilvánvalóan annak kell, hogy legyen egy kutatási háttere is, erről Zéber úr már beszélt, beszélt például az energiafelhasználásról, a megújuló erőforrások felhasználásáról, ezt a megközelítést is át kell vennünk. A bennem felmerülő kérdés az, hogy milyen gyakorlati keretre gondolnak. Meghívják a kormányok képviselőit, hogy beszélgessünk, beszélgessenek erről, vagy egy kutatóintézetet akarnak létrehozni, vagy a vízművek képviselőit akarják összeereszteni szakmai konferenciákra mik a terveik, mik, mi, mire törekszenek, mik a szándékaik. Kérdezem azért, mert ekkor fogom tudni képviselőként megítélni, hogy mi történik, és mi a dolognak a kimenetele. Sofia Mazai Kukovics. Köszönöm. Akkor tudjuk meg, milyen fontos a víz, amikor szembesülünk például az afrikai méretű problémákkal. E, Európában fel se tűnik, hogy mennyire fontos az emberi egészség szempontjából is a megfelelő vízmennyiség és minőség. A betegségek egy része egyértelműen szennyezett vizekre vezethető vissza. Én egy olyan szlovén városból vagy környékről származom, amit fehér víznek hívnak, Biele Voda, és ez egy olyan terület Szlovénián belül, ahol gyakorlatilag a hegyekből elképesztő mennyiségekben érkezik a víz. Szlovéniában egyébként én egy vízügyi technológiai platform eh, szakértője eh, voltam. Eh, nem tudom, hogy Európában létezik-e hasonló, de a saját személyes tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy a vállalkozások és kutatóközpontok közti kapcsolatteremtés nagyon szép eredményekkel várhat, járhat, mert vannak innovatív megoldások, nagyszerű megoldások, amelyek révén az egyszer már felhasznált vizet tisztítás után újra fel lehet használni. Zárt vízköröket lehet létrehozni, amely az ipar számára jelentős víztakarékossággal járna. A vízfelhasználást megcélzó kutatások, illetve az ehhez kapcsolódó energiafelhasználást megcélzó kutatások komoly potenciával rendelkeznek. Azt gondolom, hogy a jelenlegi technológia még gyakran száz éves, az lehet hatékonyabb, és lehetünk környezetbarátabbak a vízfelhasználásban. Mivel a víz az egészség forrása, a túlélés forrása, ezért vonzó is lehet, mint turista célpont. A tiszta ivóvíz eh, egyre ritkább, és eh, lassan hajlandóak lesznek az emberek azért eh, utazni szerte a világban, hogy találjanak olyan helyeket, ahol a vizet nem műanyag üvegből kell inniuk. Örülök annak, hogy ez a téma napirendre került, ez mindenképpen egy európai téma, és egy olyan téma, amit eddig, amit, amire eddig nem szántunk annyi figyelmet, mint amennyit kellett volna. Sophie Okoni következő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A bizottság közleménye az EP számára igen jó minőségű, és a munka alap érdekes. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a közleményt megelőzően Richard Zibert kollégámmal, nem tudom, hogy erről már volt-e szó ma, talán nem, kezdeményeztünk egy állásfoglalást, amelyet a parlament nevében Richard Zibert kollégámmal együtt a Vízvilág fóruma elé vittem. Tudniuk kell itt az Envi Bizottságban, hogy ez az állásfoglalás a 197 állásfoglalás körében a legambiciózusabb állásfoglalásnak számított a nemzeti parlamentek és egyéb résztvevők számára. A 97-es ENSZ eh, egyezményre szeretnék emlékeztetni a különböző vizekkel kapcsolatos ENSZ eh, határozatra, és éppen ezért fontos a, víz, a nemzetközi víz, vizek eh, irányítására, az azokkal való gazdálkodásra utaló állásfoglalás. Három év múlva lesz Koreában legközelebbi világméretű vízfórum, és fontos ott megjelenni. Egyébként jelentős ott az európai részvétel és az Európai Bizottság is ott van. A lényeg az, hogy erre a fórumra egy dokumentumot kell készíteni, és előtte együtt el kell gondolkodnunk azon, hogy a bizottság és Európa milyen politikát fog folytatni a jövőben a vízpolitika terén. Köszönöm. Most megadom a szót a bizottságnak. Nem tudom, hogy van-e valamilyen kiegészítés a kérdések meghallgatása után. Köszönöm a megjegyzéseket, amelyek támogató jellegűek voltak és érdekesek. Ami a kormánystruktúrát illeti, és az, amit mi előirányoztunk. A közleményben már volt erről szó, és mint elmondtam, hálózatokat fogunk létrehozni, amelyek nyitva állnak majd mindenki számára. Ez nyílt, nyitott folyamat, bármely érdekelt felet meghívhatjuk. Jelentős koordinálás lesz a hálózatok között, úgyhogy ennek megvan a struktúrája, de emellett tudatában vagyok annak is, hogy ez nem lehet bürokratikus gyakorlat, különböző állandó csoportokkal, mert mi innovatívak szeretnénk lenni a továbbhaladás terén is. Legyen nyitott a megközelítés, az összes érdekelt fél vegyen ebbe részt, több érdekelt felet szeretnénk képviselni. Ez az oka annak, hogy miért nem volt elég világos a közlemény arra vonatkozóan, hogy mit kell majd teljesíteni, és mit nem, hiszen nem a bizottság, vagy valamilyen brüsszeli szervezet határozza meg a dolgokat, hiszen az összes érdekelt félrel, az iparral, vállalatokkal együtt kell kidolgozni a megoldást. Legyen nyitott a folyamat, nincs itt szó Bianco csekről, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, hanem ezt együtt kell definiálnunk. Nekünk megvannak a saját gondolataink arról, hogy mit kellene teljesíteni, ez már a kommunikációban is benne van, és itt is említettem, hogy konkrét elképzeléseink vannak, demonstrálni szeretnénk a dolgokat, gyakorlatban kipróbálni, és megmutatni azt, hogy mi létezik már, nyitottságot akarunk fenntartani arra vonatkozóan, hogy mit lehetne, mi mindent lehetne be belevenni. Ami a témákat illeti, egyetértünk mintákat kell kifejleszteni, vannak itt igen nehéz kihívások, mindegyikkel nem tudunk foglalkozni az innovációs partnerség keretében, mert az csak néhány dologra fog összpontosítani. Mi pedig más kérdésekkel majd már összefüggésben foglalkozunk. A vízről, energiáról többször is szó volt. Tudjuk, hogy ez rendkívül kritikus dolog. Az energia termelés a biomassa kapcsán, és ez mindent átható dolog kell, hogy legyen transferzális, de majd még ezt az érdekelt felek fogják a végrehajtási terven belül továbbvinni. Árak, árazás. A folyómeder kezelési terveket a tagállamokkal tárgyaljuk, és a az árazási politikát is bele fogjuk ebbe venni. És a blueprintben, a mintában majd szerepel az értékelés, és az is, hogy a jövőben hogy lehet ezt javítani. Hogy nézzen ki az innovációs partnerség, erre is gondolunk, és ezeket igen szoros koordináció mellett dolgozzuk ki nem voltam elég világos, amikor a keresletkínálatról beszéltem, mert nem a víz keresletkínálatról beszéltem, hanem az innovációs keresletkínálatról. Teljes mértékben egyetértek önnel, hogy a vízkeresletre és a vízkínálatra egyaránt kell összpontosítani, és azt is tudjuk, hogy meg kell nézni az összes lehetőséget, és a legjobb költséghatékony megoldást kell megtalálni. Amikor pedig az innovációról van szó, akkor megnézzük a kínálatot, a kutatást, a technológiai fejlődéseket, de ezen kívül a különböző szakpolitikákat, piaci politikákat, a piacot. Nem tudom, hogy van-e valami, amire nem utaltam. A kutatással való kapcsolat, ahogy elmondtam, egyetértek azzal, ami a cél alapú kutatást illeti. Ez rendkívül fontos. A kutatást alkalmazni kell, és meg kell találni a módját annak, hogy az hogy lehet hasznos a kihívások megoldásában. Remélem, hogy sikerült az összes kérdésre többé-kevésbé válaszolni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, asszonyom. az ön magyarázatait. Azt hiszem, hogy a vízzel kapcsolatosan rengeteg témánk van, és nagyon sok mindent kell még tenni a különböző ágazatokban, például az, beszélni kell az elektromos áram, az energia, tárolás technológiáról, azután a hajózható vízuttak, a az ivóvíz, rendkívül tág téma ez, és szerintem a kollégák mindent áttekintettek az innováció szemszögéből itt a parlamentben. Nagyon köszönöm a bizottságnak, azért, hogy eljött, azt is, amit elmondott, és köszönöm a párbeszédet, amelyet a bizottságunkkal folytattak. So, die Kommissionsvertreter haben. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője helyet foglalt, és most áttérünk a következő napi rendi pontra, 24-es. Az orfakol nevű ritka betegség kezelésére használt gyógyszer forgalomba hozatali engedélye. Sokat beszéltünk már a ritka betegségekről szívélyesen üdvözlöm, vagyis megadom a szót a, az SD frakció koordinátorának, Linda McEvansnak, majd pedig a kollégák kapják meg a szót. Köszönöm, örülök, hogy itt van a bizottság. Ezt azért tettük a napi rendre, mert vannak olyanok és választókerületek, amelyek aggódnak az orfakol sorsáért. Szeretném, hogyha a bizottság elmondaná az egész történetet, mert számomra ez csak ritka betegségek esetén igen ritkán alkalmazzák, és ehhez egy engedélyt kértek. Az EMA kétszer azt mondta, hogy igen, azt hiszem, hogy kétszer, és ezt a tagállamok bizottsága kétszer ratifikálta, majd a bizottság elutasította az engedélyezést technikai alapon azzal, hogy az alkalmazás még nem komplet. Bár a tagállami bizottság nem fogadta el a bizottsági javaslatot, úgyhogy itt a labdát egymáshoz egymásnak adták át az EMA szakértői bizottság véleményét megváltoztatta a bizottság. Most eh, hogy is eh, néz ki ez a kérdés? Ez olyan gyógyszer, amelyet ritka betegségek esetén alkalmazzák. Miért eh, tette meg ezt a felülbírálati lépést a bizottság? Szerintem ez nem szokásos. A, azt hiszem, hogy itt a bírósági eljáráshoz több tagállam csatlakozott. Ez szokatlan eljárás, úgyhogy éppen ezért indokolt, hogy ez a szakbizottság beszél róla. Sokat beszélünk természetesen a gyógyszerekről és a gyógyszerbiztonságról Európában. Köszönöm. Köszönöm, megkeven asszony, nincs több hozzászólási kérelem. Ebben az esetben megkérem a bizottságot, szóljon hozzá. Nem? Egy pillanat. Zsilpanyol. Köszönöm, elnök úr, elnézést. Az én hibám, hogy nem iratkoztam fel a hozzászólók listájára. Koordinátorom a Linda McEvennel együtt én vagyok az interpelláció szerzője, a bizottságot szeretnénk erről megkérdezni. Még néhány kiegészítő szót mondanék. Az orfakol két betegséget gyógyít, májbetegség, ritka betegség, rendkívül ritka. A prognosz prognozis szerint ezt az élet első hónapjaiban kell kezelni, körülbelül 90 páciens szenvedetől a betegségtől Európában, 20 20 kezelnek az Egyesült Királyságban és Portugáliában. Ennek költségei vannak, és szeretném említeni, hogy a ritka betegségek az európai kontinensen kívül is felelhetők, nevezetesen az USA-ban. És ezt azért mondom, mert a konkurensekkel is kapcsolatos ez az orf fekolt gyógyszer konkurenseivel, és éppen ez van a mi kérdésünk központjában. A konkurens egy ismert egyházzal kapcsolatos amerikai földről van szó, és tudjuk, hogy itt a kon... ez a konszegvinitással kapcsolatos, és ez a gyógyszer is azzal függ össze. A Linda már ismertette a hátteret, de ennek a, az alternatívája a máj átültetés, és ez rendkívül súlyos eljárás, főként a néhány hónapos bébik, kisbabák esetében, hiszen őróluk van itt szó szóval a néhány hónapos gyermekekről. 20 éve létezik már az orfakol, és ez az engedélyezés, az EMA engedélyezése, és itt szívesen fogadnák azok a családok, amelyek már hosszú ideje, ha azt akarják, hogy életben maradjon a kisbabájuk, ehhez az igen súlyos eljáráshoz, a máját ültetéshez kell, hogy folyamodjanak. Hogy lehet, hogy ha a tagállamok minősített többséggel emellett szavaztak, a bizottság viszont miért tanúsította ezt a hozzáállást, ez az intézményes attitűddel szembeszáll. Az Európai Ügynökség elmondta, hogy meg kell adni az orfakol számára a forgalomba hozatali engedélyt, és ezt kétszer mondta el. Ez azt jelenti, hogy a komitológiai eljárás az Európai Bizottság részéről ez a végtelenségig zajlik, és ez azt jelenti, hogy mindig elutasítanak egy eljárást, vagyis egy javaslatot, amelyet mások elfogadtak, és közben hogy tudja a bizottság megmagyarázni azt, hogy a bizottság így ennyire nem veszi figyelembe a tagállamok álláspontját. A másik. Volt egy határidő a, a, doxi, a dosszié vizsgálatára, és ez a paciensek érdekei ellenébe megy a bizottság eljárása, a másik pedig, hogy miért nem fogadta el ezt a, az engedélyezést, a regisztrálást, bejegyzést, a másik pedig A másik pedig, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a gyógyszernek konkurensei vannak, és miért nem várta meg ezt is a bizottság, vagy miért nem vette ezt is figyelembe az ügy lezárása előtt. A bizottság hogyan lépett, mindent át gondolt, és nem gondolt arra, hogy ennek a gyógyszernek vannak konkurensei is. Minden dossziét saját érdeme szerint kell kezelni. Arra is emlékeztetni kell, hogy figyelembe véve azt, ami történt, az Orfakol dossziét illetően emlékeztetni kell arra, hogy néhány tagállam, Ausztria, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Cseh Köztársaság most tanulmányoz annak lehetőségét, hogy megtámadja az Európai Bíróságon az Európai Bíróság, Bizottságot az orfakol, orfakol miatt, azért, mert nem vették figyelembe a tagállamok véleményét, minősített többséggel hozott véleményét. Ezzel az ügyjel foglalkozunk ma, kedves kollégák, és még nem is vártuk meg az Európai Bíróság ítéletét, de már most jelezni lehet, hogy az Európai Bizottság sajnos, és főként egyik eh, egysége a bizottságnak nem alkalmazta a megfelelő átláthatóságot és eh, pontosságot az ügykezelésében. Köszönöm. Most akkor átadom a szót a bizottságnak. Felkérem Patricia Bokodát, hogy szóljon hozzá. Ön eh, az orvosi termékek engedélyezésért felelős osztályvezetője tehát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elsőként azt elmondani, hogy én üdvözlöm ezt a lehetőséget arra, hogy most akkor tisztázhatjuk azt, hogy pontosan milyen lépéseket tett a bizottság, és milyen eljárást követett. Még valamit szeretnék mondani, mert van itt egy csapda, Nagyon oda kell figyelni, hogy mi az a kérdés, amiről ugye most vitázunk. Zajlik egy bírósági ügy ugyanis ebben a témában. Tehát az érvelésben szeretnék a bizottsági döntés szövegére hivatkozni, a szövegére utalni. A ah, sorry. Sorry. You want me to start again? Yes. Elnézést, a másik mikrofonban beszéltem, nem tudom, hogy szeretnék, hogy újra kezdjem? Jó, hát akkor még egyszer üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy most akkor megvilágíthatom a helyzetet, és információkat adhatok erről az ügyről, amit vesz, most megvitattunk. A másik dolog, amit el akartam mondani, az az, hogy mivel ugye függőben van az eljárás a bíróság előtt, én szeretném kihangsúlyozni az érvelés tekintetében, azt, ami a bizottság döntésében szerepel. Ugye benne van ebben a döntésben, amelyik visszautasítja a forgalomban hozatali engedélyt, eh, benne van a bizottság érvelése, ezt én nem fogom tudni által szettig felolvasni, de ebből induljunk ki, talán esetleg egy-két bekezdésre utalok, de kérek mindenkit, hogy ne eh, vegyék ki a szövegkörnyezetből az én szavaimat, és hogyha bármifajta jogvitát folytatunk, emlékeztetek rá, hogy az elsőtől a tizedik oldalig zaj, megy ez az érvelés, és ezt a logikát követni kell, tehát hogy erre kell alapozni. Szeretném elkerülni ezt a csapdát, hogy így darabkákat kiszedünk ebből az érvelésből, és így hivatkozunk bizonyos dolgokra. Tehát én megerősíthettem, hogy az orfakol esetében most nincsen piaci forgalomba hozatali engedély az Európai Unióban, de az Európai Unión kívül sincs semmelyik másik országban ilyen életben lévő engedély. Ami az orfakol, illetve a kérelmet, orfakot, illetve a kérelmet illeti, amelyet a gyógyszerügynökséghez nyújtottak be nem voltak benne klinikai tanulmányok, vagy klinikai tanulmányokat megelőző tesztek. De ebben a kérelemben hivatkozások voltak bizonyos bibliográfiára, ilyen tanulmányokra. És szeretnék mindenkit emlékeztetni, ez igaz az idézőjeles normál betegségekre, illetve a ritka betegségekre, hogy valóban jogosultak a minőség, biztonság és hatékonyság követelményeinek megfelelt gyógyszerek használatára jogosultak a betegek. Hát ez egy alapvető sarokköve a jogszabályainknak és a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályok előírják a hatékonyságot, a biztonságot, tehát ezeknek a termékeknek a hatékonyságát és a biztonságát klinikai tesztekkel kell igazolni, ez a norma, ez az általános norma, és vannak bizonyos kivételek léteznek ilyenek, tehát létezik az a lehetőség is, hogy megadjuk a forgalomba hozatali engedélyt a bibliográfiai adatok alapján csak, de ennek nagyon-nagyon szigorú feltételei vannak. A mi véleményünk szerint ezeknek a szigorú feltételeknek az érintett kérelem nem felelt meg. Most pedig rátérnék az eljárással kapcsolatos felvetésekre. Lehet, hogy egy picit hosszadalmas lesz, de mégis menjünk végig néhány lépésen. Az első ugye, hogy beérkezik a kérelem a londoni ügynökséghez. Október 13-án volt ez, 2009-ben, ugye az érintett gyógyszercég nyújtotta ezt be. A CHMP, ugye tehát az értékelőbizottság, amely a tudományos értékelést végzi, ehhez ragaszkodnék, elfogadta a véleményét 2010. december 16-án. Ez azt jelenti, hogy több mint egy évet vett ez igénybe. És e, ebben a véleményben azt szerepelt, hogy ajánlják a forgalomba hozatali engedélynek a megadását, ezt elküldték megküldték a szükséges dokumentumokkal együtt a bizottságnak, hogy fel tudják dolgozni ezt az ajánlást. Mi januárban kaptuk ezt meg, 2011. januárjában. Nos, mi szerepel ebbe a ebben a véleményben? Mi több inkonzisztenciát azonosítottunk, tehát hogy tisztázni kell még dolgokat annak érdekében, hogy pontosan értsük és lássuk a tényeket ebben az ügyben. Ezért tehát arra kértük a gyógyszerügynökséget, hogy küldjön még további információkat, tisztázzon egy-két pontot. Tehát az egész anyag visszament a szakértői bizottsághoz, és elkészült egy felülvizsgált vagy egy második vélemény, amelyet 2011 áprilisában fogadtak el. Fontos tehát azt tudni, hogy szükség volt arra, hogy a bizottság jobban értse az ügyet, a részleteket, tehát tisztázni kellett bizonyos dolgokat. Ettől függetlenül ennek a dokumentációnak az alapján ezt összehasonlítottuk ugye a részletes és nagyon szigorú követelményekkel, amelyeket a jogszabály ír elő. Tehát ennek alapján a bizottságnak mégis az volt a véleménye, hogy a forgalomba hozatali engedély feltételei nem teljesülnek. És, e, és erre nagyon világos jogi okaink vannak. 2000 2011. júliusában, tehát tavaly nyújtotta be a bizottság a döntéstervezetét a bizottságnak, az állandó bizottságnak, amely az elutasítást szorgalmazta. Gyakorlatilag volt még egy eszmecsere, amelyen ezt a döntést meghoztuk. Általában 22 nap ennek az ideje, hogy ugye mi benyújtjuk a döntéstervezetet, és aztán az életbe lép de itt volt két tagállam, amely azt kérte, hogy megvitathassa ezt, tehát hosszadalmasabbra nyúlt az egész, és csak szeptemberben tudta az érintett bizottság megvitatni ezt az ügyet, aztán később októberben újra összehívták ezt az állandó bizottságot, és akkor viszont negatív véleményt mondott a bizottság a ez az állandó bizottság az Európai Bizottságnak azon véleményéről, hogy elutasítjuk a forgalomba hozatali engedély megadását. Felebeztünk novemberben, ott megint negatív vélemény született, és aztán olyan helyzetbe kerültünk, ahol újra nagyon alaposan, részletesen az összes eh, tudomásunk fényében megvizsgáltuk az ügyet még egyszer ekkor arra a következtetésre jutottunk, hogy ezt nem hagyhatjuk, hanem megoldást kell találni mindenképpen ebben az ügyben. Ez tehát azt jelentette, hogy újra megfontoltuk a kérelmet, a véleményt, az állandó bizottsággal és a felevezési bizottsággal folytatott eszmecserét, és így tovább, de megint ugyanarra a következtetésre jutottunk, hogy nem lehetséges a forgalomba hozatali engedély megadása. Hát akkor visszamentünk az állandó bizottsághoz a, ezzel a döntéstervezettel, és ezt további tényekkel egészítettük ki, az érvelést is kiegészítettük, tehát az egé- leírtuk egészen logikusan, hogy a mi gondolkodásunkat lépésről lépésre követni tudják az érintettek, és ebben az esetben az történt, hogy nem formált véleményt a bizottság, de ez azt is jelenti, hogy nem volt az összes tag ellene annak, hogy ne adjuk meg a forgalomba hozatali engedélyt. Tehát voltak olyan tagállamok, amelyek ezt támogatták, voltak mások, akik ezt nem, de egyik, fél, egyik oldal sem volt annyira erős, hogy megszülethessen a vélemény, tehát odáig jutottunk, hogy nincs vélemény. A komitológiai eljárás szabályai alapján, hogyha gyógyszer ügyben, hogyha nincsen vélemény, ha nem alakítanak ki véleményt a tagállamok szakértői, akkor a bizottsági a lehetőség. Tehát ezt csak azért mondtam el még egyszer, mert én ragaszkodom hozzá, én fenntartom, hogy mi nagyon átláthatóan jártunk el. Az összes ö, lépés dokumentált, a komitológiai nyilvántartásban benne van, a parlamentben is, és az a véleményünk, hogy mi vagyunk a szerződések őrei, és mi vagyunk jogilag felelősek a döntésekért, a forgalomba hozatali engedélyekért. Tehát ebből kifolyólag a miénk a felelősség, hogy gondoskodjunk arról, hogy a jogszabályok által leírt előírt követelményeket betartsák. Ezeket a jogszabályokat a parlament és a tanács fogadta el. Ezeknek a követelményei tartatjuk mi be minden egyes esetben. Ezt nagyon szerettem volna világosan tisztázni. Aztán pedig ugye, hogy a pozitív vélemény és ugye egy negatív bizottsági javaslat kapcsán még azt is észben kell tartani, hogy e, ugye a gyógyszerügynökségnek megvan a maga feladata, a bizottságnak megvan a maga feladata. A gyógyszerügynökség tudományos véleményt alkot. És hát esetleg ezt nyilván meg lehet érteni, hogy ők ugye klinikai tesztek, ők tudományos szempontból vizsgálják ezt, de végül mondom, a végső döntés az a bizottsági, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy a bizottság tisztában legyen a legalitásával annak, amit aláír, és hogy tényleg nagyon erős jogalapja legyen minden egyes lépésünknek, és mi szisztematikusan így járunk el egyébként nagyon nem fordul elő, hogy, tehát ritkán fordul elő, hogy nem értünk egyet, tehát ebben az esetben pontosan az fordult elő, hogy a gyógyszerügynökséggel nem értettünk egyet. Mi azt akartuk garantálni, hogy a jogszabályban előírt szigorú követelményeknek, követelményeket teljesítse ez a kérelem. Minden egyes kérelmező esetében egyelő bánásmódot akartunk garantálni illetve a szigorú közegészségügyi előírásokat is betartatni. Tehát, hogy mi történt volna, hogyha eltérünk ettől a nagyon-nagyon szigorú, és én ragaszkodom ezt, ezt hangsúlyozom, hogy nagyon szigorú elemzést kell minden esetben lefolytatni. Tehát mi történt volna, hogyha ettől eltérünk, és mondjuk tegyük fel, hogy megadtuk volna a forgalomba hozatali engedélyt. Ekkor pont a jogszabály alapelemeit ástuk volna alá. És azt is jelenti mindez, hogy még precedenst is teremtettünk volna, mert a jövőben akkor lehetőség lett volna a kompromisszumkeresésre és további ilyen műveletekre. A második dolog még egyszer mondom, hogy minden nagyon jól dokumentált, a döntés magyarázatában szerepel minden világosan leírva. Az általános szabály alóli kivételeket nagyon óvatosan, alaposan meg kell vizsgálni, mert ebben az esetben akkor automatikus kivétel, automatikus mentesség vonatkozik erre a termékre a gyermekgyógyászati rendelet esetében is. És ennek a rendeletnek az eredményeire mi nagyon büszkék vagyunk, és nem gondoljuk, hogy, kik, hogy ezt a lehetőséget biztosítani kellene, hogy ilyen könnyedén ezt a jogszabályt is alá lehessen ásni, vagy ezeknek a, ennek a jogszabálynak az eredményeit. A jogbiztonságot veszélyeztetné mindez, illetve a pályázók egyelő bánásmódját, és gyakorlatilag az állna elő az a helyzet, hogy esetenként hozunk ítéleteket, és akkor pont oda jutnánk, amit megpróbálunk elkerülni, ugye azt, hogy minden kérelmet egyelő feltételek szerint bírálunk el. Az utolsó dolog, amit még itt el kell mondanom. Ugye én ezt hallom, hogy az én osztályom eh, nem átlátható módon kezelte ezt az eljárást, nem voltunk elég eh, szigorúak és következetesek. Én nagyon remélem, hogy amit most elmondtam, az pontosan bebizonyította, hogy minden, és nagyon átláthatóan jártunk el, igenis, az egész eljárásban. És a legutolsó pedig a az a kérdés, igen, hogy a betegek nem kaphatnak így kezelést. Fontos azt tudni, hogy az Európai Gyógyszerügynökségtől kapott információ is tartalmazza, hogy van alternatív kezelési mód. És a másik pedig, hogy az orfakolt engedélyezhetik a tagállamok, van egy, egy külön rendelkezés a rendeletben erre, tehát ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy konkrét esetekben bizonyos körülmények között engedélyt adjanak arra, hogy felhasználjanak egy olyan terméket, amelynek még nincs meg a forgalomba hozatali engedélye. Remélem, hogy az sikerült az önök aggájaira válaszolnom, ellenőrizzük gyorsan. Ja, igen, hát volt meg egy kis utalás, vagy hogy is mondjam, tehát valaki ezt erre azért úgy utalt, hogy mi léphettünk volna vagyis hogy mi ezzel a lépésünkkel mondjuk a versenytársakat hozhattuk volna előnybe. Hát szerintem, amit én most elmondtam, az igazolja, hogy nem erről van szó. Minden egyes ügyet egyenként megnézünk, minden egyes kérelmet a saját érdemben, a saját jellegzetességei alapján így bírálunk el másképpen egész egyszerűen nem jártunk volna, járhattunk volna el, mert más szabályok nincsenek az asztalunkon, tehát mindenkit megnyugtatok afelől, hogy nagyon érzékenyen kezeljük ezt a kérdést, az egyelő bánásmód számunkra nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy érdemben bírálunk el minden ügyet. Köszönöm szépen! Köszönöm. Két hozzászólási kérelem van még. Van elég időnk, mert fél hétig dolgozhatunk. Linda McEvans, milyen hatást tesz, kelt az, amit most itt döntöttünk? Beszélhetünk arról, hogy nincs elég dosszia, de már 20 éve, azt olvasom, hogy már 20 éve felírták ezt a gyógyszert, és kórházakban használták, most is az orfekolt, még talán napjainkban is Franciaországban, az lk ban használják ezt az orfekolt gyógyszert, gyógyszert, fölírják, alkalmazzák, de egy másik módot használnak, alkalmaznak, vagyis a családok nem férnek hozzá a kezeléshez, ez a probléma. Ez kórházi gyógyszer egyedi paciensek számára Hallottunk egy sor esetről, és feltételezem, hogy a kórházak ezt alkalmazhatják. Hogyha még mindig használják a kórházok ezt a gyógyszert, akkor miért csalódottak az orvosok és a cég, miért fordul a bírósághoz? mi, mi lesz, hogyha megkapja az engedélyt? Mi van emögött? Mi lesz, hogyha a cég azért megkapja az engedélyt, akkor mi lesz ez egy ritka betegséget ellátó vagy kezelő gyógyszer? Mi ennek az előnye? Pányol kollega. Szeretnék visszatérni néhány elemre ahogy a bizottság képviselője mondta, hogy Linda McEvans mondta, az Európai Bizottság megkérdőjelezi a, az, hogy nincs még nem kellően indokolt esetről van szó. Közben ezt már 20 éve alkalmazzák, és agency? Közben már 20 éve alkalmazzák, és az alternatíva a máját ültetés, és ott van az EMA véleménye. Ez az első érv, amit előtérbe helyezhetünk. 2012. május 8-án egy másik vizsgálóbizottságról is szólt a bizottság tagállami részvevőkkel. A komitológiai eljárást közben kimerítették, mert két szavazású bizottság újból már nem tudja, nem tudta ezt elő ezt összehívni, de van egyébként erre egy eljárás, mi ezt javasoltuk. Május 8-ról volt szó, 2012. május 25 a végrehajtási időpont, vagyis ezt visszautasították eh, ismét az engedélyezést, és most ezt eh, meg kellene vizsgálni. Az összes klinikai érv az Ulfakol konkurenseinek érvein alapszik. Szó szerint, ezt se szabad elfelejteni. Olyan elemek birtokában vagyok, amelyek szerint április 19-én az Európai Bizottság a CDRS konkurensével közvetlen kapcsolatba került. Ők az orfakulhoz hasonló gyógyszert gyártanak biztos hasznos információkat kaptak a bírósági meghallgatáshoz. Minden ritka betegséget gyógyító gyógyszer tíz éves kizárólagosságot kap a ritka betegségek gyógyítására szolgáló gyógyszerek engedélyezése során. Ezt nem szabad elfelejteni és az EMA álláspontját sem, és éppen ezért új elemeket kell ehhez fűzni. Vielen Dank, Dann möchte ich bitte nochmal die Kommission für einen Response bitten. Köszönöm, akkor én most válaszért az Európai Bizottsághoz fordulok. I will start by um, the questions about the, the, the patients and whether the product... Eh, akkor először kezdeném a termék felírásával és a betegek érdekeivel, ahogy ezt már az elején mondtam, van lehetőség arra, hogy tagállamok egy gyógyászati terméket engedélyezzenek, akkor is, ha nincs engedélyezve az EU kódexben, és valóban az ofakolt Orfakolt így használják tagállamokban, például a francia hatóságok adtak engedélyt arra, hogy az ötös cikk alapján 2007 óta Franciaországban az ilyen alkalmazása ennek a gyógyszernek engedélyezve van. Franciaországban a betegek megkapják a, a, a gyógyszert. Párnyó úr is mondta, hogy a betegek jól vannak, tehát a kezelés az, az megy annak is tudatában vagyunk, hogy klinikai kísérletek folynak, és vannak betegek klinikai kísérletekben is, tehát nem lehet azt mondani, hogy a betegek nem kapják meg a gyógyszert. Az, hogy mit nyer a cég, azt Pernya úr szerintem jól elmondta, hogyha egy forgalomba hozatai engedélyt kap egy eh, cég egy konkrét betegség kezelésére, akkor 10 év kizárólagosságot is kap, 10 évig nincs versenytárs. Ez a cég érdeke ezért dolgoztuk ki a ritka betegségek gyógyításáról szóló gyógyszerek, illetve való gyógyszerek szabályrendszerét, hogy legyen jutalma a cégeknek, mert különben nem végeznének ilyen kutatásokat. Tehát ez a cégnek a haszna. Ami az állandó bizottságot illeti, én azt gondolom, hogy amikor lépéseként leírtam a folyamatot, akkor elég egyértelműen fogalmaztam, a fellebbviteli bizottság után az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nem hagyja a levegőbe lógni a dolgot, e, jobban megindokoltuk a döntést, ténybeli indokokat soroltunk fel. Itt vannak a dokumentumok, nem tudom őket most e, e, összefoglalva gyorsan elmondani. Hat oldalnyi indoklás volt korábban, most tíz oldalnyi indoklás van, tehát egy Visszamentünk ezzel az új indoklással a, az állandó bizottsághoz. Az pedig, hogy a versenytárs érveit használtuk az indoklásban, ez az, ez az állítás, ez nehezen igazolható, mert nem hallottuk a versenytárs állításait, egyszerűen csak azért tudunk arról, hogy van versenytárs, mert megkapta az orfán státuszt, és a gyártó vetette fel a versenytárs szerepét a bírósági iratokban. És mi ezután fordultunk a versenytárgyhoz, versenytárshoz. Ez fontos, tehát fontos, hogy mi mikor történt ezt az ügyet, ugye majd el kell dönteni, hogy ezt az ügyet a bíróság gyorsított eljárásban, vagy, vagy normál menetrend szerint tárgyalja. Az Európai Bizottság beleegyezik abba, hogy gyorsított eljárásban vizsgálja a bíróság ezt az ügyet. Nem egyeztünk volna bele a gyorsított eljárásba akkor, hogyha lenne takargatni valónk. Azt gondolom, hogy ezzel talán válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. An die Kommission, an, an die Kolleginnen und Kollegen, die Köszönöm a bizottság képviselőjének, és köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek ebben a vitában. És most pedig akkor megyünk tovább. 25-ös napi rendi pont következik. A növényvédőszerek 33 eh, per 2008 per EK bizottsági rendelet eh, szerinti jóváhagyása. Jetzt hát az? als erstes die Kommission Nee, zuerst die Kommission das Wort für die Präsentation. Nem tudom, a bizottság kapna először szót és aztán Bart Stász, és aztán talán válaszol a bizottság újra. Ez legyen a menetrend. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh... Bon, je, je peux présenter brièvement le sujet. Köszönöm, elnök úr, gyorsan akkor felvezetem ezt a témát. A kollégák majd feltesznek kérdéseket, és akkor válaszolunk azokra a kérdésekre. Nos, a növényvédőszerek jóváhagyása mindig egy kényes kérdés, azért mert a növényvédőszerek azok vitatott, veszélyes anyagok gyakorlatilag. Hasznosak, mert támogatják az intenzív mezőgazdaságot, ami ellen persze lehet érvelni, de legalábbis az intenzív mezőgazdaság el tudja tartani a földön élő emberek sokaságát, mert ugye a növényeket egyébként gombák, baktériumok, rovarok támadják, és ha a biológiai, a biomezőgazdálkodás mezőgazdálkodás létezik is, sőt előnyben részesíti az EU-s rendelet, illetve az EU-s jogszabályi háttér. Egy külön, külön eljárásmód van a bio gazdálkodás tanúsítására, de azért ki kell mondani azt is, hogy a mezőgazdasági tevékenység nagy részénél használnak növényvédőszereket. A törvény azt mondja ki, hogy a növényvédőszereket értelmes módon kell használni oly módon, hogy a környezeti hatást minimalizálják az emberre és az állatokra egyaránt. Van egy irányelv, amely a növényvédőszerek fenntartható alkalmazásáról szól, és amelynek önök a társszerzői a tanácssal, és amely szigorú feltételekhez köti a növényvédőszerek alkalmazását, annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív hatást az élelmiszer láncban, illetve a negatív környezeti hatásokat. ez egy bizottság, egy, egy, egy tanácsi és parlamenti rendelet. A két intézmény úgy döntött, hogy nem, tön, nem tiltja be a, a növényvédőszereket, hanem egyszerűen felsorolták, megszabták azokat a feltételeket, amelyek mentén a növényvédőszereket alkalmazni lehet. Ezen keretek között 91 óta születtek más jogszabályok is, amelyeknek célja az volt, hogy a növényvédőszerek biztonságát garantálja. A második világháború óta ugye a, ter, a szándék az mindig az volt, hogy minél többet termeljünk, és ahhoz, hogy sokat termeljünk, ahhoz meg kellett ölni a gombákat, a rovarokat és a baktériumokat. Eh, aztán ezt követően Európában kialakult egy piaci stabilitás, és az lett a célkitűzés, hogy ne többet, hanem jobbat, jobb minőségűt termeljünk. Eh, nyilvánvalóan azok az anyagok, amelyeket a háború előtt, illetve a háború után, közvetlen háború után eh, találtak fel, mint növényvédőszereket, azokat újraértékelték környezetvédelmi, biztonsági szempontból, illetve abból a szempontból, hogy milyen hatással vannak a fogyasztókra és az állatokra. 91 óta Eh, amikor is az irányelv alá előírta az újraértékelést. Az újraértékelés végéig, 2008-ig 75%-át az anyagoknak felszámolták, 1000 eh, hatóanyagból 250 maradt meg. Tehát 75%-át eh, a hatóanyagoknak megtiltották, mert különböző káros hatásokkal jártak, akár az állatokra, az emberekre, vagy a környezetre. Ez azt mutatja, hogy az új normák, tudományos toxicitási normák felhasználása jól működött az értékelés során. És ez marad is, és maradt ennek következtében 250 anyag 2009-ben. Ezek közül százat, mint egy százat az új dosszé alapján újra engedélyeztek. Tehát ez a jelenlegi helyzet. Egyfelől az EFSA tudományosan elemzi ezeket a növényvédőszereket, illetve a referens tagállamok teszik ezt meg, e, és éppen ezért a, ennek következtében csökkent a peszticidek veszélyessége. Hallottuk e, a ritka betegség gyógyszer problémát, kicsit hasonló a helyzet itt is, ugyanis van a ritkán vagy a e, kis alkalmazás, amikor is a nem nagyon van, nem nagyon fűződik gazdasági érdek azért, hogy egy új anyagot bevizsgáltassanak. Vannak olyan növények, amelyek, amelyek esetére kitaláltak például a hagyma vonatkozásában olyan anyagot, amely az arra káros rovarokat távol tartja vagy írtja. Ezek kisebb mértékben termelt növények, élelmiszerek, és ezek problémát okoznak, mert újra, kell, újra kellene ehhez engedélyezni az ő védelmükre, ezen növények védelmére már régebben betiltott anyagokat, és erre mi azt mondjuk, hogy nem, nem akarjuk ezt, legális megoldásokat akarunk, vannak ugyanis illegális felhasználások sajnálatos módon, tehát használják azokat az anyagokat, amelyeket nem szabadna használni az adott növény, élelmiszer vonatkozásában. Tehát ez az engedélyezési eljárás olyan alapvetően szabályozva van, mégpedig tanácsi és parlamenti szövegekben. A komitológiai eljárás alapján működik a dolog, amit egyébként mi transzparensnek tartunk. Nyilván lehet kritizálni, de önök is tudják, hogy a neolikotinoidokról van egy vita, hogy milyen hatással vannak a méhekre, nem találnak vissza a kaptárhoz, mondják, emiatt az anyag miatt. És hát valójában el is pusztítják a ö, rovarokat. Nyilvánvalóan a méhek vonatkozásában ez, ez egy veszélyes probléma, a méhészeket, ö, ö, méhészek érdekeit sérti, E, ennek a növényvédőszernek az alkalmazása, és éppen ezért a mi érdekeinket is sérti. E, meg akarjuk vizsgálni a tudományos módszerekkel azt, hogy milyen e, módon tudjuk kezelni ezt a növényvédőszer családot, amely úgy tűnik, hogy veszélyes a méhekre. Nagyjából vázoltam a helyzetet, és a munkatársaimmal nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Poulet, für die ja, umfangreichen Ausführungen. Köszönöm ezt a rendkívül kimerítő prezentációt, és köszönöm, hogy eljött, és azt is, hogy ezt a pontot napirendre tudtuk fűzni, tűzni. Köszönöm szépen. karteziánus magyarázatot kaptunk, és ennek a vitának a létjogosultsága talán kicsit más. Ön elmondta, hogy a bizottság számára a kihívás azt jelenti, hogy jobban kell termelni, és amikor rovarírtószereket, peszticideket engedélyezünk, akkor egy sor irányelvet, rendeletet kell figyelembe venni. Most is egy rendeletet a tanács és a parlament tárgyal. A Pesticide Action Network jelentést készített, ez év április elején jelent meg, és ebben a jelentésben a PAN, ez a hálózat, megkérdőjelezi a kibocsátás rendszert. Mit mond ez a pánhálózat nekünk? Azt mondja, hogy egy sor értékelést végeztek, és amikor, amikor megnézzük a ma engedélyezett eh, anyagokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem vették megfelelően figyelembe az alkalmazandó jogalkotási rendelkezéseket. Egyébként arról szó van, hogy nem lehet közegészségügyi probléma ezek használata miatt, és el kell kerülni a környezeti károkat. Ez benne van a rendelkezésekben, vagyis a káros hatást el kell kerülni a környezet számára ekológiai, ökológiai hatásokat. A pána hálózat egyébként azt is elmondja nekünk, hogy tíz esetből nyolcszor, hogyha az EFSA szövegét kézbe vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kockázat értékelés a lakosság szempontjából nem történt meg. Megfelelően nem történt meg ez az értékelés, és akkor hogyan lehet azt állítani, hogy ezek az engedélyezett anyagok nem fogják veszélyeztetni az emberi egészséget. A pán azt mondja, hogy nagyon sok értékelés során nem mutatják ki azt, hogy nincs elfogadhatatlan hatása egy-egy anyagnak a környezetre. Tulajdonképpen a valóságban az esetek 100 meggyőzően nem mutatják ki, hogy ezeknek nincs káros hatása a környezetre. Nagyon sok esetben az is kiderült, hogy komoly kockázatok vannak, annak ellenére, hogy megadták az engedélyt. Hogyha ezek az állítások igazak, akkor szerintem itt súlyos problémáról van szó, mert hogyha egy esetben sem mutatták ki, hogy nincs káros hatás, a hatása a környezetre, vagy ha van is, volt is kockázat, ezt nem vették figyelembe, és mégis megadták a, az engedélyt, akkor mire szolgálnak ezek a jogalkotási anyagok. Ott vannak a méhek, méhekre gyakorolt hatás, egyéb hatás. Mi történik a káros hatással, és hogyha káros hatást tapasztolnak, akkor ezt a bizottság mikor tekinti elfogadhatatlannak az engedélyezés során. A hálózat még azt is elmondta, hogy egyébként az irányes szerint Kivételes esetben egy tagállam engedélyezhet ti valamely peszticid alkalmazását korlátozott felhasználásra a betakarítás előtt 20 esetel. A hálózat elmondta, hogy visszatérőek ezek a derogációk, és a bizottság el tudná mondani, hogy milyen számadatok vannak? Én a régi irányelv alapján mondom ezt, de ez a gyakorlatot az új rendelet alkalmazásakor, alkalmazása után is tapasztalták. Lász kollega egyébként fontos szerepet játszott e téren. hogyha figyelembe vesszük a, beszéltünk a gyógyszerekről, a gyógyszerek hatásáról az emberi egészségre, most a peszticidekről van szó, ez olyan, mint a gyógyszereknek idézőjelben a növényekre tett hatása. A dolgokat előre vittük, és most átmeneti időszakot élünk, a régi és az új rendelet között, éppen ezért néhány kérdés felmerül. Két-három kérdésem van a bizottsághoz. Valószínű, hogy nincsenek források, kapacitások az EFSA-nál és a nemzeti hatóságoknál is. A bizottság mit gondol erről? Mi lesz a helyzet az új rendelettel? vannak-e további eljárások, lesz-e további vizsgálat, az EFSA-nak van -e elég pénzügyi forrás ahhoz, hogy az új rendelet támasztotta követelményeknek megfeleljen. A kapacitás és hiány hatással van az eszközök rendelkezésére, rendelkezésre állására is, a minor use, a kisebb mértékű felhasználás esetén. Biztos lehetünk, biztosak lehetünk abban, hogy lesz elég rendelkezésre álló termék. A rendelet, a növényvédőszerek rendeletének 51-es cikke szerint 2011. decemberig a parlament és a bizottság között folyt a munka arról, hogy milyen tájékoztatást adnak majd az igen korlátozott tanfelhasznált peszticidekről. Nem láttam ezt a jelentést, amit eznek kapcsán kellene készíteni, ezt én nem láttam. Mi ezzel a helyzet, és mi a helyzet a finanszírozással? Honnan jönnek majd a pénzalapok? Mennyi pénz áll rendelkezésre? És biztos-e az, hogy lesz erre kapacitás? Mi történik majd az új rendelettel? Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg a szót. Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Olvastuk a pánjelentést. nem meglepetés, ha azt mondom, hogy a jelentés összes következtetését nem osztjuk. Nem fogom kimerítően elemezni ezt a jelentést, de nagyon sok rendelet összemosódik, és ön beszélt a különböző anyagok ismételt használatáról, több mint 300 anyagról volt szó, és nem 87-ről, amit a pánjelentés írja, tehát 308 anyag esetén volt, fordult elő az, hogy a gyártók visszavonták az anyagokat, de volt határidő erre a visszavonásra, és ez alatt komplementer, kiegészítő információkat adhattak le a gyártócégek. A PAN szerint a 308 anyag közül 53-at elfogadtak, 10-et elutasítottak, mondja ez a hálózat, és a PAN hálózat azzal vádolja az illetékeseket, hogy mini dosszi alapján történt az elutasítás. Az igaz, hogy azok a cégek, amelyek az anyagokat, anyagok tulajdonosai voltak, plusz garanciákat nyújtottak be, és kiegészítő információkat, de ez utóbbiak, amelyeket mini dossziénak nevez a PAN, az eredeti dosszié kiegészítéseként lettek beadva a cég által az újraengedélyezési eljárás nem csak a plusz adatok alapján adták meg, hanem az eredeti dosszié és a kiegészítő adatok alapján. Mini dosszié, és nem kevésbé szigorú eljárásról volt szó. Ugyanolyan kritériumokat alkalmaztunk, mint az összes többi anyagnál. És a az eljárás során az EFSA az anyagokat ellenőrizte, és mint elmondtam, 53-at elfogadtak, 10-et elutasítottak, Ami pedig a környezetre való hatást illeti, az igaz, hogy régen, 15 évvel ezelőtt a környezeti hatás kevésbé vették figyelembe, mint ma. És a 2009-es új rendelet szerint, amelyet a tanács és a parlament elfogadott, önök elfogadták, erről ön szólt, a környezetvédelem kulcs szerepet játszik az újraengedélyezési eljárásban, főként a vizek, a felszín alatti vizek és a folyók vize tekintetében, és az is igaz, hogy az EFSA nagy jelentőséget tulajdonít ennek a kérdésnek. Most, amikor a toxikus termékek esetében, amelyek toxikusak a halakra és a vízi élőlényekre, szabályok vannak 50, 25, 5, 5 méterrel túl vagyis egy vízfolyás közelében különböző távolságokat szabtak meg, ott nem lehet alkalmazni ezeket a vegyszereket. Ez alap dolog, és ennek az EFSA egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít, mert a 15 év alatt a tudomány fejlődött, és megalapítottuk, hogy volt, vannak olyan hatások, amelyeket régen nem lehetett lemérni, nem voltak ismeretesek, már megvannak a mérési eszközök ezekhez, és ha kimutatjuk a káros hatást ma, akkor azonnal intézkedünk. Éppen ezért az elemzések 77%-át, 75%-át töröltük. A 120 napos határidő, vagy türelmi idő sürgősségi esetben a tagállamok rendelkezésre áll. Ez benne van a juganyagban és amikor egy kultúrát valamilyen káros szervezet, egy rovar, egy baktérium megtámad, és hogyha nincs megfelelő adaptált peszticid, mert ez új rovar, ami behatolt az európai területbe, területre, vagy valamely tagállamban nincs erre használatos anyag, akkor 120 napot engedélyeznek, mondjuk egyéb kezelésre, akkor azt el kell ismerni, hogy néhány tagállam visszaél ezzel az eljárással. Itt a 75%-ra utalok, amelyet betiltottak. Ott, vannak, ott van a földi mogyoró, vagy a snidling, vagy más kultúrák. Itt vannak gondok, és vannak komoly gazdasági gondok. Erre az esetekre kapnak derogációt a tagállamok. Most összeírjuk a derogációkat, újra megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy milyen feltételek mellett engedélyezték ezeket. Azért, hogy elkerüljük egy ellentétes hatást, mégpedig azt, hogy a derogációt felhasználják arra, hogy a kisebb fajok, fajták esetére nincsen megfelelő kezelési eljárás. Hogyha egy új korokozó támad meg egy-egy kultúrát, és amelyek ellen nincs peszticid, de ha egy régóta létező kártevőről van szó egyes kultúrák esetén, ott más a helyzet. A szállat egészségügyi irodával megvizsgáljuk most, hogy hogy lehet elkerülni azt, hogy a tagállamok visszaéljenek ezzel a derogációval. Egy, most pedig a különböző növény védőszergyártókkal együtt dolgozunk azért, hogy lépni tudjunk a kisebb vagy ritkában előforduló esetén. Arról is szó volt, vagy megkérdezték, hogy erőforrás hiány van az EFSA-nál, vagy a bizottságnál. Ez mindig előfordul, az EFSA késlekedett, 91 és 2008 között mert hát az EFSA-nak 13 éve volt az összes anyag elemzésére, ezt négy évvel meg kellett hosszabbítani, és 2007-ig tartott ez, mert ezer anyagot kellett hirtelen értékelni az EFSA-nak. Ez hatalmas munka, még akkor is, hogyha az EFSA-t az tagállami raportőrök segíték. Az EFSA díjat nem számít fel. Ez nem olyan, mint a londoni gyógyszerügynökség, ahol meglehetősen magas díjat kell fizetni, és ez lehetővé teszi a londoni gyógyszerészeti ügynökségnek, hogy felvegyen eh, személyzetet akkor, hogyha plusz eh, munka jelentkezik. Az EFSA-nál mindenképpen hiányoznak erőforrások, de tudom, hogy az önök szakbizottsága még fog erről beszélni a díjak gondjáról is. Kisebb felhasználás. Azt kérdezték tőlem, hogy van-e elég termék a kisebb fajok lefedésére. Nincs ennek meg ezek a termékek, és most a növényvédő gyártókkal tárgyalunk, azért, hogy olyan termékeket gyártsanak, amelyek az új kritériumoknak, toxicitási kritériumoknak megfelelnek, amelyek szigorúbbak. De sajnos ez gazdasági kérdés. A befektetés egy új pesticid molekula kifejlesztésére körülbelül 10 évet vesz igénybe. Meglehetősen sokba kerül ez, és hogyha potenciális piac visszatérek a híres Schnidlingemhez, hogyha ez korlátozott, akkor a gyógyszerészeti cégek, gyógyszergyártó cégek nem tudnak elég hasznot e- előállítani ahhoz, hogy ellensúlyozzák a kutatások költségeit. Ez igazi probléma, és az ön által említett jelentésre térek vissza. Az igaz, hogy 2011 végére kellett volna jelentést készítenünk, ezzel késtünk, de már megszerkesztettük a mi szintünkön, és most konzultálunk a szolgálatokon belül a bizottságban, mert ennek különböző financiáris és mezőgazdasági kihatása van. A következő hetekben a parlament és a tanács azt hiszem megkaphatja a jelentést. Ez a kisebb fajtákra vonatkozik, több opciónk van, Például van egy olyan eset, amikor a finanszírozás vagy egy szervezet segíthetné a gazdákat abban, hogy alternatív kezelést találjanak, és a növényvédőszergyártók új termékeket találjanak, és itt ezt a különböző tagállami gazdák ezen osztozhatnának, de ehhez pénz szükséges. Az opciók különböző viszonylag könnyen felhasználható pénzösszegek, és a, nem sokára megérkezik majd ez a jelentés. Remélem, hogy sikerült mindenre válaszolni. Eh, Köszönöm szépen ezeket a válaszokat, és hogy jobban megvilágították a témát. Tehát azt hiszem, hogy a bizottságot képviselik itt a legtöbben ebben a teremben. Többen vannak, mint az összes parlamenti képviselő. Összesen két képviselő volt, képviselő volt itt, az elnök, önök meg vagy 16 itt voltak, most hatan. Van-e még kérdés? Hát van még egy kérdés. Köszönöm szépen, mondja Stelsz úr. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy feltegyek még egy kérdést gyorsan. Meghallgattam önöket, és meghallgattam hát ezt a kis történelem órát, hogy így mondjam, amelynek kereteiben elmesélték, hogy mi is történt. De talán van azért a történelemnek egy másik olvasata is, hogyha 2008-ban lezárultak a kértékelési eljárások, és 2008-ban ugye sikerült megállapodni akkor az újra benyújtásban, mert hogy rengeteg minden dolog volt, ami nem amit nem sikerült véglegesíteni az értékelésben, tehát hogyha a termék, ön azt mondta, hogy a termékek 75%-a tűnt el tehát ennek azért csak van valami oka, akkor azokban az esetekben ennek az volt az oka, hogy az iparképviselői nem nyújtották be a dossziét. Tehát ez volt akkor az ok. És aztán a pánjelentés. Hát, hogyha nem, ha nem jött válasz az EFSA állításaira mondjuk, hogy több ügy esetében ele, nem elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, és ez problémát okoz, tehát nincs elégséges bizonyíték arra, hogy biztonságos az érintett szer, akkor ez gondot jelent. Azt mondja, hogy 63-ból 53-at utasítottak el, és 10 ment ugye át. Hát még az EFSA is elismerte, hogy nem volt azért teljesen kész ez az eljárás és önök meg itt arra ma azt mondták, hogy most akkor, de most akkor miről volt szó, hogy az a tíz, amit elutasítottak, az veszélyes volt, és el tudják-e mondani, meg tudják-e mondani teljesen biztosan, hogy annak az 53-nak az esetében, ami végül engedélyt kapott, nincsen semmifajta kockázat, tehát nincs káros hatás az emberi egészségre. Most akkor ez az, el, ez az engedélyezési eljárás, ez garantálja és vonatkozik ez a környezeti károkra is. Tehát én azt szeretném látni, vagy tudni, hogy a bizottság 100%-ig biztos-e abban, hogy a, annak az 53 szernek az esetében, ahol megtörtént a jóváhagyás, tényleg nem létezik semmifajta elfogadhatatlan kockázat a környezetben nézre. Mondhatják, hogy persze van még rengeteg más feltétel is, ami teljesíteni kell, és előírás, amit tiszteletben kell tartani, és így tovább. De hát, hogyha önök ezzel érvelnek, akkor hol van a monitoring eljárás? Tehát akkor engem érdekel, hogy hogyan figyelik azt, hogy betartják-e a feltételeket és eljárásokat, akkor visszaadjuk a szót a válasz lehetőségére a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. A jelentés függelékében a PAN 10 terméket elemzett, eh, és eh, azt mondja, eh, megvizsgálta a környezeti veszélyeket, az EFSA konklúzióit, az egészségügyi veszélyeket, a mi Szamkó főigazgatóságunk eredményeit, illetve a döntést. És párhuzamot von bizonyos tények, valamint a termékek engedélyezése között. El tudnánk magyarázni akár esetről esetre is a helyzetet, de hosszadalmas lenne. Nyilvánvalóan el kell újra olvasni a teljes véleményét a, az EFSA-nak, a mi jelentésünket teljes egészében, illetve azt a döntést, amely jóváhagyta a terméket az az érzésünk, hogy eh, azok a szigorú feltételek, amelyeket a jogszabály támaszt arra az esetre, amikor eh, egy eh, növényről a tagállamok egy anyagról a tagállamok szavaznak, az EFSA-nak más szerep jut és nekünk pedig ugye a kockázat menedzselésben van szerepe, az EFSA-nak a kockázat azonosításban van szerepe. E, ha az EFSA-nak kétségei vannak, e, amelyekkel nekünk pedig problémánk van, akkor e, mi megerősítő adatokat kérünk, vagyis egy évig, két évig, és ez le van írva a döntésbe, az engedélyezési döntésbe, kérjük, hogy további terepgyakorlatokat gyakorlatokat és kísérleteket végezzenek, terepen, nem pedig a laboratóriumban, annak érdekében, hogy bizonyítsuk a veszélytelenségét a terméknek, hogy nem veszélyesek állatokra, fogyasztókra, stb. Ugye a laboratóriumi kísérletekkel nem lehet mindent bizonyítani a laboratóriumi eredmények elemzését ütköztetni kell a terep gyakorlattal, vagy a tényleges használattal. Amikor a döntés megszületik a, az engedélyezésről, és egy vagy két évig megerősítő adatokat kérünk, ez szerepel a döntésben, hogy mennyi ideig, ezt követően a referens tagállam, illetve az EFSA begyűjti azokat az adatokat, amelyek eh, a termelőktől, a termelő államoktól származnak, eh, és eh, az EFSA pedig ezeket elemzi a konkrét körülmények között. Ez, ez kicsit hosszadalmas lenne, de de erről majd négy szem közt beszélhetünk hosszabban, ha akarja, erről a tíz anyagról. Nagyon szívesen beszélek önnel, ő vagy bárki mással tíz eset vonatkozásában megnézhetjük a dokumentumokat, hogy megértsük, hogy nincsen olyan jóváhagyási döntés, amely olyan anyagra vonatkozik, amelyet nem vizsgáltak be az EFSA minden igénye szerint, illetve a referens állam igénye szerint. De a tudomány nem mindig eh, ad pontos választ. Vannak kérdések a tudományban. Ugyanez vonatkozik arra a példámra, amit mondtam a méhekről, hogy az a, csoma, az a, az a növényvédőszer csoport milyen hatással van a, a méhekre, nem tudjuk még a probléma mélységét megérteni. Ezért is van szükség ezekre a megerősítő adatokra, amelyek általában fontosak egy döntéshez. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm és köszönöm, hogy eh, ezt a furcsa kis trialógust itt eh, lebonyolítottuk eh, két kollega és a bizottság részvételével. Megérkeztünk a 26-os napirendi ponthoz, amely arról szól, hogy Július 9-én és 10-én lesz a következő ülése a Környezetvédelmi Bizottságnak. Ezzel lezárom az ülést. A két kollégának szép estét kívánok, de egyébként mindenki másnak is köszönöm.